Okay, colleagues. Tisztelt kollégák! Azt javaslom, hogy kezdjük el az ülést. Köszöntök mindenkit! Először is egy bejelentés. Ma, mivel itt ebben a teremben ülésezünk, sajnos nem tudtuk biztosítani az összes nyelvre való tolmácsolást, úgyhogy sajnos a Dán, Finn, Lett, Máltai és Horvát nyelveken a tolmácsolás nem elérhető, ezért szeretnék elnézést kérni, és reméljük, hogy ezért ez nem jelent megoldhatatlan problémát. Ma három különböző részből áll a vizsgálóbizottsági ülésünk. Az első rész az amerikai kémprogramokról és ezeknek a az állampolgárok magánéletére gyakorolt hatásáról szól, illetve arról, hogy milyen lépések történtek az Egyesült Államokban, a második részben a parlamenti ellenőrzés szerepéről beszélünk, hogy a nemzeti szintű hírszerzési szolgálatok feletti ellenőrzés hogyan valósul meg, a harmadik részben pedig az elektronikus tömeges megfigyelésekkel kapcsolatos NSA programokról lesz szó, valamint az IT vállalatok szerepéről. Kezdjük tehát az első résszel, és nagy örömömre szolgál, hogy köszönhetem itt körünkben Jim Sensenbrennert, aki Claude Moraes baloldalán ül. Ő az amerikai képviselőház tagja, az igazságügyi bizottság tagja, és ami a mi szempontunkból fontosabb, alelnöke a bűnözéssel, terrorizmussal és a belbiztonsági kérdésekkel foglalkozó albizottságnak. És ha mondhatom, egy új törvényjavaslat szerzője, a szabadság jogokkal kapcsolatos törvényi, amely bizonyos értelemben megpróbálja rendezni azon dolgokat, amelyek kisítlottak a Patriot Act nevű törvény esetében. A Libe Bizottság már tartott egy első eszmecserét Sensenbrenner úrral október 29-én, és különösen örülök annak, hogy lehetőségünk nyílik itt és most egy további eszmecserére Brüsszelben. Hosszú ideig ugyanis bosszantó volt, hogy kollégáinkkal csak Washingtonban tudtunk egyeztetni, de úgy gondolom nagyon fontos, hogy a transatlanti együttműködés nem csak a kormányzati szinten valósul meg, hanem a választott képviselőknek is foglalkozniuk kell ezzel, ugye az amerikai képviselőház és az Európai Parlament képviselői, mondhatnánk úgy is, hogy ez a transatlanti kapcsolatrendszer, a transatlanti együttműködés parlamenti dimenziója. Nem tudom, hogy az NSA babrágat-e a világítással. Remélem, hogy ez a mai alkalom nem egy eh, egyedülálló alkalom lesz, hanem egy kezdete, egy eh, szabályos, eh, hosszantartó párbeszédnek és együttműködésnek, mert úgy vélem, hogy számos közös megvitatandó kérdésünk van, amelyekről talán egy következő ülés alkalmával, mondjuk hat hónapon belül beszélhetnénk. Sensenbrenner kongresszusi képviselőt szeretném felkérni, hogy ismertesse ezt a szabadság jogi törvény javaslatát. Patrick Lee is itt van velünk, akit többen biztosan ismernek, ő a Szenátus Igazságügyi Bizottságának elnöke, hiszen ugye Washingtonban már találkoztunk vele, és ami a vizsgálóbizottság tagjai számára különös, különösen fontos, mert véget vetne az NSA tömeges adatgyűjtésének, ugye a Patriot Act 215-ös szakaszát egészíteni kimódosítaná ez a törvény, és számos pontban módosítaná az úgynevezett FISA törvényt, a megfigyeléseknek helyet adott törvényt. És azt hiszem, hogy lehetőség nyílna arra is, hogy feleviteli bíróság előtt megtámadják a bírósági határozatokat. Felkérném vendégünket, tehát, hogy ismertesse ezt a törvénytervezetet, ezt követően majd kérdéseket is meghallgatunk a képviselők, valamint az előadó és az árnyékjelentéstevők részéről. Látom, hogy Engström úrnak egy ügyrendi kérdése van. Azt hallottam, hogy a web streaming úgy tűnik, hogy nem működik a hang nem megfelelően működik, kérném ezt ellenőrizzék. Igen, ezt ellenőrizzék, Pirker úr, Zipel asszony, nem, mégsem? Akkor Szenszembrenner úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszöntök mindenkit, és szeretném megköszönni a parlament szakbizottságának, hogy meghívtak ide. Én voltam az elnöke az érintett bizottságnak az Egyesült Államokban, amikor a szeptember 11 i támadásokra sor került. Nem voltunk eszközeink, nem voltak eszközeink arra, hogy leküzdjünk azokkal szemben, akik a támadást intézték az Egyesült Államok ellen, és akik eh, a világon áll, áll, ártatlan emberek életét veszélyeztetik a polgári szabadságjogok és a nemzetbiztonság között próbáltunk egyensúlyt teremteni a Patriot Act-ben. A demokratákat és a republikánusokat is össze tudtuk hozni, és egyöntetően sikerült a törvényt elfogadni. Hiszek abban, hogy életeket sikerült ezáltal megmenteni, mert a hírszerzési szolgálatok képességeit erősítettük, hogy felkutassák a potenciális terroristákat. Ugyanakkor gyengült a törvény az utóbbi években, és Ronald Reagan elnök úr azt mondta, hogy bízni jó, de azért ellenőrizni, az ellenőrzés is szükséges. Ez egy nagyon intenzív konfliktus volt, a legintenzívebb a vietnámi háború óta. A kongresszus kibővítette a hatóságok szabályait, hogy az ellenőrzést végrehassák, de az NSZ visszaélt ezzel. Az NSA a titkok sűrű fellege mögött bújt meg, és nem tudtuk ellenőrizni a tevékenységét az amerikai, ellen, az amerikai az amerikai hatóságok megfigyelése vel kapcsolatban Patrick Lee szenátorral jogszabálytervezetet nyújtottam be. Az igazságügyi bizottság elnöke szeretne gátat szabni a megfigyeléseknek, az ellenőrzéseknek. A törvényjavaslatunk célja az, hogy egységesítse és erősítse Amerikát azáltal, hogy kiteljesíti a jogokat és véget vet a lehallgatásoknak, az internetes megfigyeléseknek. Ez lenne röviden a Freedom Act. A cím szándékosan tükrözi a Patriot Act-ben foglaltakat, mert pontosan ezt volt hivatott ez a törvény is elérni, egyensúlyt kíván teremteni a polgári szabadságok és a nemzetbiztonság között. Körülbelül százan támogatták már a kongresszusban ezt a törvényt, és polgári jogi csoportok, mint az amerikai polgári jogi egység, egység szervezet, illetve a National Rifle Association is támogatták. A Google, Apple és a Microsoft és egyéb vállalatok, valamint olyan orgánumok, mint a New York Times, az LA Times vagy a Washington Times Ez a törvényjavaslat valós reformokat fog véghez vinni. A kongresszus egy heves vitát folytatott arról, hogy hogyan kerül sor a hírszerzés információ összegyűlésére és milyen forrásból. Október 31-én a Szenátus Hírszerzési Bizottsága szavazott 11-4 arányban, amellett szavazott, hogy első alkalommal országunk történetében lehetővé tegyék a korlátlan kémkedést az amerikai emberek felett. Én azonban egy másfajta megközelítést támogatok. Ez a törvényjavaslat véget vettene az adatok tömeges összegyűjtésének. A kormányzat még mindig képes lenne adatokat összegyűjteni abban az esetben, amikor megalapozott gyanúja van arra vonatkozóan, hogy valaki kapcsolódik terrorista tevékenységekhez, de már nem lenne lehetséges diszkriminatív módon ártatlan emberekről tömeges adatokat gyűjteni. Más reformok is léteznek, mint a FISA vagy egyéb törvények, amelyek szintén véget vetnének hasonló módon a tömeges adatgyűjtésnek és a törvény által legitimált visszaéléseknek amelyek eh, amerikai és külföldi állampolgárok ellen is irányultak. Az amerikai legfelsőbb bíróság is nyilatkozta azt, hogy a napfény a legjobb fertőtlenítőszer, és ebben a szellemben mi is szeretnénk az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot biztosítani, hogy felelősségre vonható legyen az NSA. Láthatjuk, hogy az átláthatóság és az ellenőrzés tehát továbbra is minden reform kulcsfontosságú elemei. A kongresszus korlátozta a hatóságokat, hogy a külföldi eh, politikus, politikai vezetőket, mint például Merkel kancellárt is ellenőrzés alá vegyék. Ez eh, egy rendelet keretében történt. Eh, Obama elnök úr azt mondta, hogy ilyen bevatkozásról nem volt tudomása, de még én úgy vélem, hogy a politika sok mindent véghez vihet, sem nincs jobb érv a reform mellett, mint amikor úgy kerül sor a visszaélésekre, hogy az azokat engedélyező személynek nincs ezről tudomása. Nem lenne szabad ugyanakkor alábecsülnünk egy igazi reform szimbolikus értékét. Hogyha keresztül visszük ezt a törvényt, akkor ez lesz az első fő kezdeményezés szeptember 11 óta, amely kereteket szabna a megfigyeléseknek. A leghatározottabb üzenet az, az kell, hogy legyen, hogy ártatlan embereket nem szabad terroristaként kezelnünk, a magánélet magánélet kell, hogy maradjon, és a jogállamiság nem lehet rugalmas és engedékeny sem ez a törvény biztosítja azt, hogy kellően értelmezzük a törvényt, a korábbi visszaélésekre nem kerülhet sor, és a szabadságjogokat védjük. Az elkövetkezendő hetek és hónapok során több információ is napvilágra kerül, ez pedig a nyilvánosságot nyilván felháborítja. Mi azonban támogatjuk azt, hogy ez a törvényjavaslat a kongresszusba kerüljön a szavazás véget. A szabadságjogaink csak akkor érvényesülnek, hogyha képesek vagyunk ezeket megvédeni, ezért szólítom fel elnökünket és a kongresszusi társaimat, hogy dolgozzunk együtt, hogy az összes amerikai állampolgár közös jogát védjük, és a hírszerzési közösségek bevetett bizalmat is helyreállítsuk bizalomról beszélek, de szeretném megjegyezni, hogy ezen napvilágra jutott információk nagyon sokat elértek, sok kárt tettek, tönkretették azt a bizalmat, amely gyakorlatilag a második világháború vége óta építettünk fel az Egyesült Államok és Európa között. Ez az a bizalom, amely szövetségesek között jött létre, mint hazám, illetve az Európai Unió tagállamai ez az a bizalom, amely a világgazdaságot előre mozdtja és amely képes a jogokat megvédeni, azon jogokat, amelyek a demokratikus országok értékei. A nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú, hogy véget vessünk a terrorizmusnak, de ez a bizalom szerves kell, hogy legyen. Arra kérem itt az európai parlamenti barátaimat, hogy dolgozzanak együtt az Egyesült Államokkal, hogy továbbra is kiegyensúlyozott erőfeszítéseket tegyünk nemzeteink védelme érdekében. Együtt tudjuk helyreállítani a bizalmat, megvédeni a szabadságjogokat, a az Atlanti óceán mindkét partján. Köszönöm szépen, és meghallgatom a kérdéseket, és meg is próbálok majd válaszolni ezekre. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Most megnyitjuk a vitát. Kérdések, számára négy óráig van még időnk, hiszen akkor következik a következő panel. Most a jelentéstevő, árnyék jelentéstevő, és még ketten kérték a szót, illetve még ketten most. Ennyi. Jó, akkor le is zárjuk egyenlőre legalábbis a kérdezők listáját. Először Morales úr kapja meg a szót. Két percet kap, tehát mindig egy kérdés, válasz, kérdés, válasz pingpong rendszerben. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és találkozik velünk, és találkozott velünk már Washingtonban is, hiszen önnek rendkívül fontos szerepe van, és ön ugye azt is elmondta, hogy miért gondolja fontosnak ezt az egész folyamatot. Most egy kicsikét mélyebben szeretném látni azt, hogy ön szerint mennyire realisták ezek a kérések az Egyesült Államok hatóságai felé, és hogy ugyanakkor Európában ez nagyon érdekli a nemzetközi közösséget, és hát ezt szeretném megtudni, hogy e, ezzel kapcsolatban mi ebben mi a véleménye. És hogy azok a bizonyítékok, amelyek már napvilágot láttak, azokból kiderül az, hogy rendkívül nehéz a nem Egyesült Államok beli állampolgárok privát szféráját védő intézkedéseket bevezetni a jogszabályba. Tehát hogyan lehetne ezt esetleg az európai állampolgárokra kiterjeszteni, ezt a védelmet, hiszen ez nagyon fontos a transatlanti kapcsolatok szempontjából is. És még egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban. Az EU öm, USA egyezmények, illetve tárgyalások során ez rendkívül fontos kérdés, tehát ezért nem tudom, hogy a kongresszus az Egyesült Államokban hogyan is vélekedik mindenről. Válasz. Az Egyesült Államok alkotmányában ugye a, hat, a különböző hatalmi ágak szétválasztása szerepel. A kongresszus feladata az, hogy az elnök véleményét megvitassa, ugyanakkor az elnök mm, feladata az, hogy a végső döntést meghozza, éppen ezért nekünk ilyen szempontból nincsen túl sok beleszólásunk végső soron, ugyanis az Egyesült Államok Alkotmánybírósága ilyen értelemben határozta meg a, vagy értelmezte az Egyesült Államok alkotmányában szereplő ö, hatalmi szétválasztását. Ugye itt az adatgyűjtés jellegéről is szó van. Jó lenne, hogyha mind a két oldalán az Atlanti óceánnak erről többet hallanánk, és ugyanakkor fontos lenne az, hogy nagyon fegyelmezetten végig nyomon kövessük ezt az egész folyamatot, és megvizsgáljuk annak minden aspektusát, és az Egyesült Államok kormányának, illetve a bíróságoknak a joggyakorlatát is figyelembe vegyük. Én úgy gondolom, hogy lesznek változások az NSA politikájában, akkor, amikor az NSA nem jogszerűen jár el. Köszönöm szépen. Er, árnyékjelentéstevő a néppárt részéről sajnos nincs itt, nem tudom, hogy hol van egyébként. Most Albrecht úr következik a zöldektől. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Szenszembrenner úrnak, hogy eljött. Ez már eleve egy nagyon jó jelzés értékű gesztus volt a mi irányunkba, és láthatja azt is, hogy milyen munkát végzünk itt, hogyan vizsgáljuk ki ezeket az eseményeket, amelyek egyébként az Atlanti-óceán mindkét partján megvalósulnak. Tudjuk azt is, hogy az Európai Unióban is bizonyos tagállamok igenis, és túlmentek bizonyos hatáskörökön, vagy tűrés határokon is, az Egyesült Királyságra gondolok elsősorban. Nem tudom, hogy ön hogyan gondolja azt, hogy ezek, mennyire gondolja azt, hogy ezek összefüggenek, hiszen ugye itt a hatalmiak szét megosztása az a külpolitikára vonatkozik, de most ez mégiscsak úgy néz ki, mintha ez a belpolitikai kérdés gyűrűzött volna át a nemzetközi kapcsolatokra, és hogy hogyan érzik mindezt, a, hogyan, mit gondolna ő arról, hogyha az Egyesült Államok állampolgárainak adatait vizsgálnák itt az Európai Unióban, tehát ha fordított lenne a helyzet. És ugyanakkor az is érdekelne bennünket, hogy milyen ütemtervet is gondolnak önök a kongresszusban ezen jogszabály megvalósulásával kapcsolatban. Válasz. nem lesz itt tömeges adatgyűjtés, azért ez túlzás, nem erről beszélünk, de amiről viszont konkrétan beszélünk, az az, hogy célzottan és megalapozott gyanúval a terrorista cselekmények elkövetésével gyanúsítható, vagy erre vonatkozó bizonyítékok birtokában a kormány megfelelő hatóságai fognak eljárni, és fontos az, hogy milyen jellegűek ezek a bizonyítékok, a terrorizmus ellenes bűncselekmények kivizsgálásával kapcsolatban. És egy dolog, amelyet mindannyian figyelembe kell vegyünk ebből a szempontból, az az, hogy akár mi is történik, az biztos, hogy alkotmányos kereteken belül fog megvalósulni, legalábbis az Egyesült Államok alkotmányának megfelelően, vagy annak betűjét betartva. És az Európai Unió bizonyos tagállamainak alkotmányát is figyelembe véve, akkor, amikor adatcseréről van szó. Tehát itt alkotmányos garanciák nagyon fontosak, de úgy tűnik, hogy most voltak ilyen jogsértések is, nos hát ezeket ki kell vizsgálni. Ami az ütemtervet illeti, hadd mondjam el, hogy a Fehérház sem pedig a szenátus és a képviselőház vezetősége az általam beterjesztett jogszabálytervezet tekintetében ugye meghatározó szerep jut ezeknek a szerveknek a szütemterv kidolgozásában. Nos, hogy pontosan a hírszerzéssel foglalkozó szakbizottságok hogyan fogják meghatározni ezt az ütemtervet, azt még nem látjuk, de reméljük, hogy a a költségvetéssel együtt sikerül majd ezt is elfogadtatni, de minden esetre nagyobb esély nyílik arra, hogy ezt mindkét, tehát a képviselőházban és a szenátusban is el tudjuk fogadtatni, minél gyorsabban, és akkor meg lehet tenni a szükséges lépéseket. Mi jól tudjuk, mit kell tenni, és ez van ebben a jogszabálytervezetben, amit nagyon aprólékosan dolgoztunk ki. Lénő szenátor a e, bal szélén van az amerikai politikai spektrumnak, én meg a jobb szélén vagyok az amerikai politikai spektrumnak, mégis ketten támogattuk ezt. Elnök, köszönöm szépen. Kirkhope úr és Ernst úr nincs itt, úgyhogy én leszek az utolsó hozzászóló az árnyékelődők sorában. És aztán jönnek a képviselők. Először is örülök annak, hogy említette a bal és a jobb oldalát a politikai spektrumnak. Hát az, ez nagyon jó érzés azért, hogy ezen közös demokratikus értékek azért összekötik a széleket is, és összekötik az Atlanti óceán két partját is. A, a biztonság mentén is, hiszen meg kell védjük magunkat a, a, a fenyegetéstől. Ám a fenyegetésre való hivatkozás túl gyakran hangzik el egyfajta kifogásként a korlátozatlan hatalom megszerzésében. Például az Európai Bizottság irodájának lehallgatása vajon mennyi járul hozzá ahhoz, hogy a világ biztonságosabb legyen, vagy Merkel asszony, vagy telefonálások lehallgatása milyen jelölnyökkel jár, ha csak nem gondoljuk azt, hogy a terveket forgatnak a fejükben. Túl gyakran éltek vissza ezekkel az érvekkel, politikai célból hatalmi visszaéléseket támogatva. Bizonyal osztjuk az aggályokat abban, hogy egy hasonló tömeglehallgatási programot jelentett be az orosz kormány, amely megint csak a terrorizmus elleni harccal indokolnak, ám azt hiszem sokkal nagyobb, erősebb a politika indítatása ennek a programnak. Kérdések hazudtak el, és mint én, Claude Moraes, én is azt szeretném tudni, van-e bármilyen lehetőség arra, hogy végső soron az amerikai és nem amerikai állampolgárok jogait valamiképpen összeigazítsák, ne legyen különbség e között a jog gyakorlatban. És lesz még egy pár kérdés. Szerintem, úgy tudom, jövő héten lesz Washingtonban egy ülés, ahol Redding biztosasszony találkozik. Eric Holder amerikai főügyésszel, szövetségi főügyésszel. Ez lesz az egyik olyan téma, amelyet megvitatnak majd. Hogy ennek mi lesz az eredménye, arról nekem ugyan fogalmam nincs, mégis remélem, hogy belátják majd azt, hogy egyenlően kell elbánni mindenkivel, mindenki, akkor is, hogyha külföldi, harmadik országban jár, tehát nem. Ami ugyanaz, amit ön mond, csak másképp megfogalmazva. Ez pozitívan hangzik. Van még két rövid kérdésem. Először is, ha jól oda figyelek arra, amit mond, úgy tűnik, hogy ez a Pfizer bíróság továbbra is működik majd, de egyfajta de kiegészül majd egy, egy emberjogi ö, ö, támogató jellemmel, viszont nem vetik el és azon garanciák sorában, amelyeket ön javasolt, ezek körében hogyan tudnánk együttműködni, és hogyan tudnánk támogatni az önök kezdeményezését, hogy akár végül egy ugyan transatlanti közös kezdeményezés szülessen, megakadályozandó az ilyen események megismétlődését. Először is azt kell mondanom, hogy a hírszerzési információ megosztása létfontosságú a terrorizmus elleni harcban. Van, amit itt tudunk megszerezni hírszerzési hírként, van, amit meg ott lehet. Tehát a terrorista csapásokra való felkészülés és ezek meglőzése azt szolgálja, hogy szeptember 11-e ne ismétlődjön meg soha. Ez a fajta együttműködés, hírszerzés, együttműködés meglehetősen jól működik. A rendvédelmi és hírszerzési közösség együttműködése jól folyik, és tovább kell folyjon, ám megfelelő felügyelettel kell tovább folyjon. És úgy, hogy legalábbis egy kiegészítő, tehát egymással összeegyezhető jogi keretek között működjön, ha nem is egy, egy azon keretek között. A Pfizer bíróság kapcsán a Freedom Act egy sor dolgot irányoz elő. Először is kell egy privacy advocate, egy, egy a magánszféra védelmért felelős jogász jelen legyen. Ugye a bíró gyakran mondja, hogy az nsz ét hallgatja csak meg, de meg kell hallgassa a másik oldalt is, és a tények ismerete alapján kell döntést hozzon a bíró. Ezt a bíróság összetétele mellett hát nem igen tehette meg. Úgyhogy a privacy advocate szerepköre ilyen szempontból nagyon fontos, és a legfontosabb eh, bírósági reformban az, hogy amikor hogyha a bíróság eh, joggyakorlati szakpolitikája változik, akkor azt nyilvánossá kell tegye. Például, ha vagy valaki, valaki gyanúsítottként, terrorista művelet gyanúsítottként eh, a kihallgatják, ez olyan sokszor titokban kell tegyék, hiszen ha kiszivárog az információ, akkor, akkor ö, ö, erről értesülnek a, a cselekmény elkövet, tervezett elkövető is. Úgyhogy ennek lehet operatív célja, ám a privacy advocate szerepeltetése a bíróságban, és az a tény, hogyha a bíróság joggyakorlatának politikáját változtatni akarják, akkor ezt közvitára kell bocsássák, valamint a potenciális jogszabálymódosítást is elő, előirányozza a jogszabály, akkor, hogyha az NSZ félreértelmezi, vagy a rendvédelmi szervek a bíróság működését, most mindezek megfelelő garanciát jelentenek. Köszönöm, ezzel megnyitom a vitát a többi képviselőt. Pirker, Zipel, Tolvász és Romelva képviselő kapnak majd szót. Kire még valaki szót? Nem, akkor lezárom a listát. Pirker úr. Köszönöm, elnök asszony, először is köszönöm szépen nem csak azt, hogy eljött. Anyanyelven beszélek, tehát németül. Köszönöm. Nem csak azt, hogy eljött, hanem az, hogy ö, ilyen konstruktív módon ö, számolt be a washingtoni eseményekről és tárgyalásokról. Különösen annak örülök, hogy szót ejtett arról, hogy ez amerikai és egyébként közötti együttműködés mindenki számára, mind a két fel számára fontos, mindketten profitálunk ebből, ám feltétlenül a hitelesség alapján, sőt, egy, a, a jogszabályok alapján kell álljon ez együttműködés. Másosabban érzékelhető, hogy egy hitelvesztést érzékelünk, hitelességvesztést. Ön is úgy gondolta, hogy az NSA teljesen kicsiszott az ellenőrzés alól, és ön is úgy ér, vélekedett, hogy az NSA fityet hány a jogszabályokra mindennapi működése során. Ezzel ezeket a problémákat mi is felvetettük, és köszönjük, hogy én őszintén számolt be ezekről a kérdésekről. Kérdésem most az, hogy milyen konzekvenciák, következtetések vonhatóak le ebből, és az is ott Államokban konkrétan. Ön szerint mely jogszabályokat nem vette figyelembe az NSA, és mi az oka annak, hogy odáig juthatott a helyzet, hogy az NSA ö, semmibe veheti teljes mértékben ezeket a jogalapokat jelentő jogszabályokat másodszorban. Hogy kívánják az Isült Államokban elérni azt, hogy az NSA és a többi titkos szolgálat ténylegesen ellenőrzés alá kerüljön, és a, a jogszabályi keretetnek megfelelően végezze munkáját, a kitűzött célok a biztonság érdekében és az európai partneri, Európával volt partneri viszony érdekében. Következő kérdése: Jövő, a jövőben ezek az új jogszabályi keretek csak az Egyesült Államokbeli polgárokat érintik majd, vagy azon európai állampolgárokat is, akikről adatok kerültek az Egyesült Államok szolgálatóhoz, és az dolgozza fel azokat. Feltétlenül azt várnám, azt kérem, és azt várom, hogy azok az Európai Uniós állampolgárok, amelyek így ilyen értelemben érintettek, ugyanazon jogokat élvezzék, mint az amerikaiak. Valamint a SWIFT és az adat a keretmegállapodás tekintetében végrehajtott adatsere Amerika és Európa között az adatvédelem alapján csak bűnvádi eljárás esetében lehetne alkalmazandó, vagy ezek az adatok csak akkor lehetnek feldolgozhatóak. Ön szerint realista elvárás ez? Visszafelé válaszolnék. Az adatvédelmi kérdés a bűnvádi eljárás során egyik olyan téma, amelyet jövő héten, amely jövő héten napirendre terül, kerül, Holder főügyész és Reding biztos asszony között. Szerintem végső megállapodásra nem jutnak ebben a dologban, de mindenképpen előrelépés várható. Másosabban független attól, hogy milyen, mi áll a jogszabályokban, ha egy kormányügynökség tudja, hogy megkerülheti a felügyeletet, vagy nincs is felügyelet, akkor az ügynökség addig tolja a hatalmi ö, jogosítványainak a, a korlátait, ameddig bírja. Az NSZ pontosan ezt tette. Az NSZ túl mellőre ment, meg kell állítani. A, a Freedom Act-et ugyan elfogadták, és Lejszenátor és én is támogattok annak idején, az is tény, hogy ha, ha meg kell fújni a sipot, akkor a rá sem van szükség, akkor meg kell történni a riasztás, és ezért fontos a felügyelet. A kongresszus részéről a Pfizer bíróság, valamint a Fehérház részéről kell ez megvalósuljon a megfelelő időben, ami pedig az, Európa, az amerikai jogalkotást illeti, különösen az EU állampolgárok az Egyesült Államokat meglátogató, vagy odautazó európai állampolgárok adatainak védelme tekintetében. Erről annyit mondhatok, hogy ez végső soron redukálható egy olyan jogszabályig, amelyet jó magam is szenátor terjesztett be, valamint Feinstein szenátor terjesztett elő másfél hézzel ezelőtt a szakbizottság elé, ahol többség támogatta. Ez egyrészt az NSZ tevékenységét minősíti, a tömeges adagyűjtés tekintetében. A NSZ azt mondja, hogy a Pfizer bíróság felhatalmazta őket erre, ám ha a Pfizer bizottság, új bírók érkeznek, és meg változik annak működése, az sem állíthatja meg őket, hogyha az a jogszabály átmegy, amely engedélyezné ezt. Ami pedig az Amerikában látogató európai állampolgárokat illeti, akik, het, akikre érvényes az is, hogy minden az usa utazó külföldit 72 órán keresztül megfigyelhetnek bírósági felhatalmazás nélkül, vagy akár az ügyész tájékoztása nélkül is jelenleg. A politikai ellenőrzés a rendvédelem felett elsősorban a főügyész révén, illetve az elnök által kinevezett főtisztviselő révén történik. Ám, mint mondottam, 72 óráig a rendvédelmi szervek tájékoztatás nélkül megfigyelhetnek bárkit. Ez számomra önmagában egy elég ijesztő. Köszönöm, Zipel képviselő. Köszönöm szépen. Én is szeretnék németül beszélni. Nos, bármikor is, amikor támadást indítanak egy ország ellen, az érintett kormány megfontolja, hogy milyen intézkedésekkel szálljon szembe a támadással, úgyhogy ebben a tekintetben megértést tudok tanúsítani a szeptember 11-i támadások után hozott döntések iránt. Másfelől azonban Idestova eltelt 12 év, és noha sohasem állítanám azt, hogy a világon már nincs terrorizmus, azért a helyzet változik. Szeretném azt kérdezni, hogy ezen 12 év során sohasem volt-e egy olyan pillanat, amikor az Egyesült Államok kormánya, vagy a kongresszus, vagy bárki fontolóra vette volna-e, hogy az annak idején meghozott intézkedések vajon még észszerűek-e, és vajon elérték-e a kívánt eredményt, vagy talán kénytelenek voltak beismerni, hogy voltak annak szükségtelen elemei. Említette, hogy bízni jó dolog, de azért ellenőrizni is kell úgy gondolom, hogy mindig az a helyzet, hogy amikor egy szervezet további forrásokat kap, vagy további hatáskörökhöz jut, fennáll annak a veszélye, hogy önálló kezdeményezésbe fog. Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy az elmúlt 12 év során senkinek se jutott -e eszébe megfigyelni azt, hogy vajon az NSZ és egyéb szolgálatok tulajdonképpen mit tesznek, hogy biztosítsák azt, hogy a meghozott intézkedések kapcsán nem történtek-e visszaélések, hiszen a pénzügyi és a humán erőforrások, amiket bevetettek, nagyon jelentősek voltak. Említették, hogy szeretnének egyensúlyt teremteni egyfelől a biztonságot és az, az állampolgárok jogait egyfelől, másfelől azonban ugye nálunk is felmerül a kérdés, hogy anélkül, hogyha Snowden úr nem hozta volna nyilvánosságra az egészet, valószínűleg a dolgok nem változtak volna. Ezért ismételten felmerül bennem a kérdés, hogy miért eh, nem ellenőrizték eddig a hírszerző szolgálatokat, és eh, hogyha valóban komolyan gondolják azt, hogy a hírszerző szolgálatok önálló életre keltek, és olyan dolgokat eh, vittek véghez, amelyek nincsenek rendjén, nem kellene megfontolni azt, hogy az Egyesült Államok másképpen kellene eh, bánjon Snowden úrral, mint ahogyan azt eh, eddig tette. Köszönöm, Sensenbrenner úr. A kérdésének első részére a válaszom a következő. Amikor részt vettem a törvény kidolgozásában, azt eh, gondoltam, hogy korlátozott lesz mindez. Bővítettük a hírszerző szolgálatok hatás, hatáskörét, a hírszerzési törvényt is megreformáltuk, de 2005 végén, amikor ez a négy éves időszak véget ért, akkor arra kellett eszmélnem, hogy Noha tettem bizonyos ígéreteket a választó polgáraim irányába, meg kell néznünk, hogy nem lenne érdemes bővíteni a törvényt. A 17 törvény, terve, törvény módosítás közül 14 nem volt vitatott. Voltak ott olyan kitételek, amelyek például megakadályozzák a CIA és az FBI számára, hogy hírszerzési információkat osszanak meg ez volt ugye az egyik oka annak, amiért egyáltalán terüsták képesek voltak véghez vinni azt, amit véghez vittek. Aztán a 215-ös paragrafus, amely a amely bővítette szintén a hatásköröket. Nos, a azt gondoltam, hogy amennyiben a hírszerzési szolgálatokat nem sikerül megreformálni, az egész paragrafus értelmét veszti. Úgy gondolom, hogy szükséges megfelelően megszövegezni és végrehajtani a rendelkezéseket a megfigyelési törvényben, de ennek célpontjai csak azok szabad, hogy legyenek, akik esetében megalapozott gyanú van arra vonatkozóan, hogy terrorista cselekmények végrehajtásával gyanúsíthatók, és ő rajtuk nem, nem szabad túllépni. Viszont ha megnézzük, hogy mi történt, és azt, hogy az NSA hogyan kezdte el egyszerű, egyelőre csak azon személyeket megfigyelni, akiket terrorista cselekmények végrehajtásával vádoltak, vagy gyanúsítottak, és hova jutott ma. 2006-ban ott volt a törvényben a relevant, a releváns kifejezés, a terroristák vonatkozásában. Legtöbben azt gondolnák, hogy ha ezt a szót használjuk, akkor ezzel gyakorlatilag leszűkítjük egy, egy nyomozás vagy egy vizsgálat hatás vizsgálat körét viszont a Pfizer bíróságokat képesek voltak meggyőzni arról, hogy a hatáskörüket bővítsék, tehát az Egyesült Államokban is, bizonyos esetekben máshol is a telefonos, telefonnal kapcsolatos adatok összegyűjtése lehetségessé vált, és ezen adatokból lehetett leszűrni azt, hogy kit lehet gyanúsítani terrorista cselekmények elkövetésével. Így Először azt állították, hogy pusztán egyetlen egy esetben voltak képesek konkrétan állítani azt, hogy az összegyűjtött adatok feltartóztattak egy terrorista támadást. Az összes többi esetben a magánéleti kapcsolatos jogok súlyos visszaéléséről volt szó, és a releváns szó, mint olyan, nem volt mérvadó. Kérdés, hogy sikerült volna -e elkerülni ezt a terrorista támadást más eszközökkel. De a lényeg mindig azon van, hogy milyen fajta ellenőrzés érvényesül a FISA, bíróságok, a szenátus, valamint a hírszerzési bizottság. Ezek a 70-es években jöttek létre Frank Church szenátor vezetésével, miután nagyon sok túlkapásra került sor a hírszerző szolgálatok részéről annak idején és ezen hatóságok azzal a célral jöttek létre, hogy a hírszerzési közösségek keretében megszabjanak bizonyos korlátokat. De ahelyett, hogy lefékezték volna a folyamatokat, tulajdonképpen a gázpedálra léptek, és most előállt ez a konfliktus a hírszerzési szolgálatok között. Ugye Feinstein úr volt a Hírszerzési Bizottság elnöke, és az Igazságügyi Bizottság között kialakult ez a konfliktus. Leihi szenátor, a Szenátusi Bizottság elnöke, én voltam korábban a képviselőházban a bizottság elnöke. Tudjuk, hogy mindaz, ami Szerettük volna mindezt feltartóztatni, és elkerülni azt, hogy ilyesmi a jövőben is bekövetkezzen. Köszönöm szépen. Más kollégák is jelentkeztek, még mindig vannak négyen, akik szeretnének hozzászólni. Arra kérnék mindenkit, hogy tanúsítson fegyelmet, és ha lehet, akkor röviden tegye fel kérdését. Torvács úr a következő. Köszönöm, elnök asszony. Sensenbrenner úr, azt hiszem jó kezekben vagyunk. Az amerikai politikai életből ugye tudjuk, hogy a Levinsky ügyel kapcsolatban mit tett a 90-es években, és tudjuk, hogy mire képes. De azt hiszem, hogy ez egy komoly kihívást jelent most ön számára is. Ha megnézzük azt, hogy milyen adatokról van itt szó összevetve a szeptember 11-ei kapcsán összegyűjtött adatokkal, óriási az adatok mennyisége, és tudjuk, hogy az adatok védelme, az állampolgárok adatainak védelme legyen akár az Egyesült Államokban vagy Európában szó erről. Tudjuk, hogy különböző programok léteznek, Ön biztosan keményebben kíván küzdeni most, mint a 90-es években, hogy elérje a célját, de hát szeretném tudni, hogy hogyan vélekedik erről. Mekkora horderejűnek ítéli meg ezt a problémát? Nem férhet kétség ahhoz, hogy Léhi szenátor és jó magam, hogy nyerjünk, annak érdekében meg kell küzdjünk a az adminisztrációval szemben, a párt vezetéssel, a kongresszusban és a hírszerzési közösség tagjaival is küzdenünk kell, de van remény. Így reménykeltő volt az például, hogy az adatgyűjtéssel kapcsolatos program, ez csak hét szavazat hiány vallott kudarcot, ez pedig azt jelzi, hogy azért valami nem stimmel. Nem volt a, az Omaha törvény kapcsán egy kimerítő vita, hanem gyakorlatilag 24 óra leforgása alatt került sor a szavazásra. Ez volt három és fél hónappal ezelőtt. Most pedig azt hiszem a módosítás után, ha megnézzük, hogy milyen szoros volt az eredmény, az NSA eh, fő igazgatója, és azt mondta, hogy saját maguk eh, több ezer alkalommal sértették meg a saját szabályzatukat a vizsgált időszak során. Tehát egyértelmű, hogy azok, akik az NSZ-nek dolgoztak, még a saját ügynökségük szabályzatát eh, sem tartják tiszteletben. Tehát szükség van a vitára, és ahogy egyre inkább terjed a vita, és egyre komolyabban folytatjuk le ezt, egyre több támogatást szerzünk. A javaslatunk a szenátusban és a képviselőházban is remélhetőleg keresztül megy. Örülök annak, hogy a szenátus rangidős tagja is támogat bennünket. Köszönjük szépen. Következő felszólaló Roméva úr. Köszönöm szépen. Hát igazából sokat beszéltünk arról, hogy ezek a visszaélések hogyan is valósultak meg az NSZ a részéről politikai szinten, kormányközi szinten. Az én kérdésem a következő. Mi az ön véleménye arról, hogy hogyan használták fel ezeket az adatokat politikai, legitim politikai okoknál fogva, a terrorista cselekmények megakadályozása szempontjából. Itt azt hiszem, hogy nagyon nagy a különböző politikai és szociális mozgalmak közötti különbség is, és az, hogy nem bíznak egymásba ezek, ugyanis bizonyos területeken van együttműködés, máshol viszont nincs. Mi az ön véleménye erről az Egyesült Államok részéről, és mit gondol arról, hogy hogyan fog ez a következő időszakban megváltozni? Nos, hát amit erről elmondhatok, az az, hogy belpolitikai szempontból az Európai Uniós tagállamok belpolitikája szempontjából én nem hiszem, hogy ez igazából belpolitikai kérdés lenne, de ugyanakkor egy dolgot mindig figyelembe kell vennünk, arra gondolok, hogy a hatékony terrorista ellenes nyomozáshoz szükség van a hírszerzési információk egymással való megosztására. És én remélem azt is, hogy a Freedom Act majd visszaállítja azt a fajta egyensúlyt, amely a szabadságjogok és a biztonság között kell, hogy megvalósuljon. A Patriot Act Ugye ezzel kapcsolatban a bíróság azt a meglátást gondolta, hogy ezt, ki kell terjeszt, tehát ezt kiterjesztő értelemben kell inkább alkalmazni, mint csökkentő vagy beszorító értelemben. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy vette a fáradtságot és eljött ide hozzánk, ennek nagyon örülünk. Az a kérdés maradt, merült fel bennem, hogy vajon önnek van-e lehetősége arra, vagy a jövőben lesz-e lehetőség arra, hogy a londoni politikusokkal párbeszédet folytasson a különböző politikai spektrum, tehát a politikai spektrum különböző részeiről, ugyanis nagy valószínűséggel ön is tudja azt, hogy igen, nagy a vita Londonban, politikai szinten egyaránt és a közvéleményben is, legalább akkor, mint Washingtonban. Még odáig is elment ez, hogy még a miniszterelnök is beszélt arról, hogy a, Guardian napilapot is megvizsgálnák. Ez szerintem elfogadhatatlan lenne az Egyesült Államokban. Nos, ön hogyan látja azt, hogy az Európai Unióban nagy a vita, és az, egy, az Egyesült Királyságban, mint hogyha egy kicsit ezt elhallgatnák, már pedig mindez az Egyesült Államok és az Európai Unió között nem segíti az együttműködést, ez az adat megosztási kérdés. Egy válasz. Mit is válaszolhatok erre? Mit mondhatok én egy nemzeti kormány véleményéről, a hírszerzés és a belpolitika kapcsolatáról egy-egy tagállamon belül. Szerintem ennek tagállami szinten is kell maradnia. Miért is vagyok itt? Miért is válaszoltam az önök meghívására? Azért, mert ennek a töveges adatgyűjtésnek Európára, különösen néhány tagállamra nagy hatása volt. Tehát nagyon örülök annak, hogyha beszélgethetünk a biztonság, illetve a szabadságjogok között húzódó kényes határról. A múltban és most is egy olyan javaslatot szeretnék tenni, amely az egész világra kiterjeszthető, de ez nem megvalósítható egész egyszerűen azért, mert máshogy néznek ki az egyes államokban a, az alkotmányok. Köszönöm szépen. Engstorm úr utolsóként. Köszönöm szépen. Szenátor úr. ön egyszer beszél, ön arról is beszélt, hogy az NSA tulajdonképpen egy konkrét terrorista cselekmény kivizsgálásával foglalkozott. Ebben az esetben voltak-e felelősségre vonások? Voltak-e vádíratok, vagy vádeljárások? Tehát lett ennek valamiféle következménye ennek az adatgyűjtésnek, vagy sem? Válasz, igen. Volt vádemelés a finanszírozási aspektusokkal kapcsolatban. A különbség a bűnözői, csele, bűnözői tevékenység és a terrorizmus között az a gyilkosság fajtája, illetve a nyomozási módszerekben is megmutatkozik. A vádemelés ugye a rendes büntető jogi eljárást követve kerül a bíróságok elé. Azonban a terrorista cselekményeknél ez máshogy néz ki, ugyanis például szeptember 11-én majdnem 3000 áldozatot követelt ez a terrorista cselekmény, tehát itt a nagyszámú áldozatok lehetősége miatt egészen más a vádemelési folyamat, az eljárás. Gondol, gondoljunk például egy nagy sporteseményre, ahol akár több tízezer ember is kockáztatná az életét. Pont ezért a terroristákat meg kell állítani, még mielőtt elkövetik bűncselekményeiket. Igazából pont ezért fontos a jogalkotó szerepe, és nagy a felelősség rajtunk. Itt ugye nem csak ellenőrzése, hanem infiltrációra is szükség lehet, illetve adatgyűjtésre, de mindezt természetesen a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megtenni, és, és az alkotmánynak megfelelően. Például Németországban voltak olyan terroristák, akik az Egyesült Államok ellen próbáltak tervezni egy bűncselekményt, egy terrorista cselekményt. Most ebben az esetben ugye egy német hatályos törvények szerint kellene őket bíróság elé állítani, de nem feltétlenül csak németek az elkövethetők. Lehet, hogy más állampolgárok voltak a Németországban tartózkodó elkövetők, vagy akik tervezték ezt a cselekményt. És ugye ezt mondjuk az Egyesült Államokon egy bíróság elé beterjeszteni ezeket a bizonyítékokat, ez nehéz kérdés. Az extrateritoriális kérdésre szeretnék én is most utalni. Ez egy nagy probléma, ugyanis egy potenciális terrorista nem feltétlenül kell, hogy az Egyesült Államok területén tartózkodjon, és ez már elég ahhoz, hogy az ő személyes adataihoz hozzáférjünk? Tehát itt valóban van egy extrateritoriális jelleg, még akkor is, hogyha bárhol a világban egy terrorista, például Németországban az Egyesült Államok ellen tervez egy terrorista cselekményt. Egy utolsó kérdés ilyen Arbrecht részéről, aki egy utolsó kérdést tenne fel. Igen? Pont erre szeretnék utalni. A FISA Act-re gondolok, felmerül a kérdés, hogy ezen jogszabály értelmében az, egy, az Európai Uniós állampolgárok adataihoz való hozzáférés során a probléma az az, hogy az Egyesült, hogy az európai állampolgárok nem fordulhatnak a leg, az amerikai legfelsőbb bírósághoz. Tehát ön ezt hogyan gondolta végig ezt a kérdést? A Pfizer Act értelmében valószínűleg az Egyesült Államok beli állampolgárok sem tudnák azt, hogy ellenük adatgyűjtés, vagy velük kapcsolatban adatgyűjtés történt. Itt a mi büntetőjogi eljárásaink azt írják elő, hogy a védelem kell, hogy megkapja az erre vonatkozó adatokat, hogy a védelmet jogi értelemben elő lehessen készíteni. Igen, de ez azért mégiscsak különbséget mutat ebből a szempontból az Egyesült Államokban tartózkodó vagy Egyesült Államokbeli állampolgárok, illetve a harmadik országbeli állampolgárok, például az európaiakkal kapcsolatban. Ez diszkrimináció. Nos, ez megint csak Reding biztos és a főügyész jövő heti washingtoni találkozásához vezet vissza, ugyanis pont erről a kérdésről fognak többek között beszélni. Egy EU állampolgár, akit egy USA no-fly list, listára tettek rá, mi történik vele akkor, hogyha semmiféle terrorista cselekményben nem vesz részt? Ezt meg lehetett tenni, vagy sem? Nos, hát voltak már sajnos ilyen példák, fordított értelemben is, például Kennedy szenátor esetében, akinek a neve miatt, egy ilyen félreértés miatt került egy ilyen no-fly listára, hát aztán persze neki személyesen ez könnyebb volt elintéznie. Köszönöm szépen! a szenátornak, hogy itt volt és hogy válaszolt a feltett kérdésekre. Remélem, hogy önökre is számíthatunk ebben a folyamatos párbeszédben, ugyanis az itt felvetett kérdések a következő hetekben, hónapokban, években nagyon gyakran vonatkozhatnak az ön hazájára is. Ugye ön is azt mondta, hogy nem lehet egy globális privacy törvényt megalkotni, egyszerűen azért, mert más rendszerek léteznek, még akkor is, hogyha ez jó lenne. De ugyanakkor azért a vezérlő elveink ugyanazok, például az arányosság és a szükségesség elvei, tehát azért mégiscsak nagyon sok dologban tudunk együttműködni, a szabadságjogok védelmében is, mert ez olyan érték, amelyben mindannyian osztozunk. És ez mindenképpen egyfajta feltétele kell, hogy legyen a sikeres kereskedelmi tárgyalásoknak is. Remélem, hogy a tavasz folyamán tudunk majd még találkozni, és további gyümölcsöző együttműködést tudunk folytatni. Köszönjük! Okay, then, uh... Rendben. Akkor most ide jönnek a pódiumra a következő forduló vendégei. A tömeges megfigyelések korában a nemzeti szintű hírszerzési szolgálatok parlamenti felügyeletéről lesz szó. Erikson úr az első vendégünk aki az Alkotmányügyi Bizottság elnöke a svéd parlamentben, a második vendégünk pedig Van Delden úr, aki a holland igazságügyi és biztonsági szolgálatok felügyeletért illetékes bizottság elnöke. Okay, colleagues, we continue. Tisztelt kollégák, akkor folytassuk a második fordulóval. Azok, akik magán párbeszédet folytatnak, kérem ezt a termen kívül tegyék meg. Albrecht úr. So we welcome to the podium Mr. Eriksson and Mr. van Eriksson és van Delden úr, a két vendégünk, mindkét urat kérném, hogy röviden, nagyjából 10 percben ismertessék előadásukat, aztán meghallgatjuk a kérdéseket. Ügyrendi kérdés, Pirker úr. Köszönöm, elnök asszony. A svéd delegáció nevében van egy kérdésem, azért mert bizonyos félreértésre került sor, úgyhogy ezt a kérdést rögtön az elején szeretném feltenni. A helyzet ugye az, hogy Svédországban az illetékes bizottság az Alkotmányügyi Bizottság a parlamentben nem illetékes olyan kérdésekért, amelyekkel itt mi foglalkozunk, tehát ugye a megfigyelések és egyéb kérdések. A svéd delegáció kérdése ezért az volt, hogy akkor hogyan is került sor egyáltalán Erikson úr meghívására. Erikson úr, ő a svéd parlamenti bizottság elnökeként jött ide, holott az ő bizottságának ugye nem tartozik hatáskörébe ez a téma, vagy egyáltalán volt valami más ok, ami miatt meghívták ide. Szeretném, hogy ezt, ezt jelezzék. Azt hiszem, Pirker úr, az e-mailben ezt már megfogalmaztuk. Az ülés kezdet előtt röviddel küldtük ezt ki, és ha jól értem, két illetékes bizottság van a svéd parlamentben, a kettő közül ez az egyik. Úgy tudom, hogy a szokványos hivatalos parlamenti úton került sor Eriksson úr meghívására, és a svéd parlament jelölte őt illetékesként, tehát azt hiszem, hogy ez akkor tisztázza is a kérdést, és akkor megadnám a szót Erikson úrnak. Köszönöm szépen, akkor kezdeném. Először is, ha megengedi, a kérdését válaszolnám meg. Koracabilt asszony, a svéd külügyminiszter felesége volt az, aki felvetette ezt a kérdést. Igazából három illetékes bizottság van a svéd parlamentben, ezek különböző módon felelősek ezért a kérdéskörért, és azt hiszem, hogy az a bizottság, amely leginkább foglalkozik jelen pillanatban ilyen ügyekkel, az a Védelmi Bizottság. Mert egyértelmű ugyan, hogy számos védelm, politikai vonzata van ennek a kérdésnek, úgyhogy abban a bizottságban nagyon is foglalkoznak most ezzel a témával. Egyébként az igazságügyi bizottság is foglalkozik ezen ügyekkel, és az alkotmányos bizottság a polgári jogok miatt felelős, illetve illetékes, és ezért az Alkotmányos Bizottság is részben ugye felelős. Tehát igen, bizonyos értelemben igaza van, de talán nem teljesen. Remélem, hogy egyetértenek azzal, hogyha svédül anyanyelvemen folytatnám, ha megengedik, és talán hallgathatják akkor angolul, és aztán majd átérünk a kérdésekre, válaszokra, mert egy kicsit technikai jellegű ez a téma, úgyhogy inkább svédül mondanám el a mondandómat, így talán elkerülöm a félreértéseket. Nos, a svéd helyzet, ami a az internet megfigyelését és egyéb kérdéseket illeti, a következő. 2008-ban és 2009-ben egy nagyon átfogó vitát folytattunk ebben a témában, ugyanis a svéd parlament egy új, egy új törvénytervezetet dolgozott ki, Korábban ugyanis nem volt erre vonatkozó szabályozás. Amikor sor került erre a vitára, a javaslat tervezetet különböző szervezetek is bírálták, a parlamenten belül és a svéd parlamenten kívül is. A bírálatok messze menőleg arra vonatkoztak, hogy ez a fajta ellenőrzés kiterjedhet olyan személyekre, akik nem gyanúsítottak. Ugye a személyek magánélete, a személyek integritása volt a vita tárgy, illetve az, hogy svéd állampolgárokra az ilyen lehallgatások az ország határokon belül kiterjedjenek-e. A kormányon belül jó néhányan hangot adtak bírálataiknak, és a koalíciós partnerek is ellenezték a kormány javaslatát. Ez pedig többek között a javaslat felülvizsgálatát eredményezte, számos ponton módosítottuk ezt. A törvényt végül sikerült elfogadni. Szeretnék röviden átfutni azon, hogy mi volt az eredmény, illetve milyen eszközök születtek így, és aztán visszatérnék a vita jelenlegi állására, hogy hol is tartunk most. Van egy hatóság, az FRA, ez a rádió rádiós hírszerzésért és ellenőrzésért életékes szerv, és emellett számos hatóság a fékek és ellensúlyok szempontjából életékes. A fő ellenőrzést a Védelmi és Hírszerzési Bíróság végzi, nekik kell zöld jelzést adniuk bármilyen fajta hírszerzési tevékenységhez. De van egy harmadik szervezet is, a Védelmi Hírszerzési Bizottság, amely napi szinten ellenőrzi mindezt, és biztosítja azt, hogy a Nemzeti Rádió Hatóság betartja a bíróság által hozott döntéseket. Mindenfajta engedélyezés hat hónapra biztosítja ezen tevékenységeket, és utána újbóli ellenőrzésre, felvizsgálatra kell sort keríteni, és a bíróság dönti el azt, hogy milyen keretek közt zajlik ezt, és hogy milyen kategóriákat lehet felhasználni. A fő szabály az, hogyha a jelzés küldője és fogadója egyaránt Svédországban tartózkodik, akkor nem kerülhet sor erre a megfigyelésre. De a Nemzeti Rádió Hatóság javarészt olyan dolgokban érdekelt, amelyek a Svédországon keresztül vonuló távközlésben érdekelt olyan információban, amely Svédországon keresztül halad harmadik országok felé. de persze vannak bizonyos jogi korlátozások. A Védelmi és Hírszerzési Bizottság nem csak a keresés feltételeit határozza meg, hanem a jelentés tétel kérdéseiben is dönt, és egyfajta egyensúlyt próbál teremteni az adatok iránti igény, valamint az magánszemélyek magánéletéhez való joga között. Megnézi például, hogy a személyes jogok helyzete érvényesül-e. És a nemzeti hatóság az, amely a, az adatvédelem valamint a magánélethez való jog között egyensúlyt teremt, és megnézi azt, hogy a különböző hatóságoknak milyen fajta engedélyezést kell biztosítani, annak érdekében, hogy monitorozzák a személyes adatokat. Ha visszatérünk a jelenlegi helyzethez, ugye láthatják, hogy a svéd parlament széles körű tevékenységet folytat. Ebben a témában múlt pénteken volt egy széleskörű vita arról, hogy az NSA, valamint a svéd hatóság között milyen volt a kapcsolat. Egy probléma például az, hogy ez a vita manapság nem olyan heves és intenzív, mint amilyen 2008-ban vagy 2009-ben volt. Az egyik probléma, amelyet észlelnek az emberek Svédországban, az az, hogy a parlamenti ellenőrzés ezen kérdésekben elég gyenge. Bírálatok hangzottak el a különböző joghézagok miatt is, mert a jogszabályok így lehetővé teszik a svéd állampolgárok Svédországban való megfigyelését. És a harmadik országokkal való együttműködés kérdésében sem adott teljes mértékben a jogbiztonság, és Kérdés az is, hogy milyen hatása van annak, hogyha svéd, illetve európai eh, magánszemélyekre terjed ki ez a megfigyelés. A parlamenti ellenőrzés tehát nem olyan erős, mint amilyennek lennie kellene. Egy évente egyszer a svéd parlament megvizsgálja, hogy eh, mi a rádiós hírszerzés helyzete, illetve mi történt az elmúlt évben, mindezt az új jogszabály értelmében teszi. De azt hiszem, hogy Svédországban hosszú múltra tekint vissza ez a rádiós hírszerzési megfigyelés, van jelentős mértékű szakismeret a hadseregen, illetve a egyéb minisztériumokon belül is. A svéd védelmi hatóságok és a kormányzat nagyon fontos stratégiai kérdésnek tekintik ezt az ország védelme szempontjából, és a kormányzat is nagy jelentőséget tulajdonít annak az információnak, amelyet begyűjtünk, illetve amelyet fel tudunk használni. Ez olyas valami, amit nagyon fontosnak értékelnek. És úgy gondolom, hogy ez részben indokolja is, hogy a kormányzat miért jár el mindig elég körültekintően, és talán miért nem bírálta eddig az Egyesült Államok tevékenységét olyan hevesen, mint ahogyan ezt más európai országok tették. Én a zöldek frakciójába tartozom a parlamentben, tehát az ellenzékhez. Mi nem voltunk elégedettek az új törvényen, amikor az elfogadásra került. Úgy gondoltuk, hogy nem foglalkozott kellőképpen a magánélethez való jog kérdésével, és úgy gondoltuk, hogy bizonyos kérdések igazából nem jelentettek prioritást, úgyhogy nem gondoltuk azt, hogy ez a törvény kellő szintű adatvédelmet biztosított volna. Mi azt akarjuk, hogy a törvény felülvizsgálatára kerül sor, teljes felülvizsgálatára, és egy új jogszabályra van szükség, amely valós átláthatóságot és a magánélet védelmét biztosítja, és a parlamenti ellenőrzést is javítani kellene a véleményünk szerint. És a svéd parlament egyébként ezt is megvitatta, a szociáldemokraták a parlamentben szintén úgy látják, hogy jobb adatvédelemre van szükség a vállalati kémkedéssel szemben, és több forrást kellene elkülöníteni a harmadik országokból kiinduló kémkedéssel szemben. És ez ugye kapcsolódik az NSA vitájához is. A parlamenti helyzet nem annyira jó, amikor arról van szó, hogy támogatást szerezzünk ezen jogszabály felülvizsgálatához. Korábban a helyzet jobb volt, 2010 a választások előtt a zöldek, a baloldal és a szociáldemokraták egy közös platform, platformot alkottak, és hatályon kívül akartuk helyezni ezt a jogszabályt, és egy új rádió hírszerzési ellenőrzésre vonatkozó jogszabályt akartunk életbe léptetni, de a szociáldemokraták visszatáncoltak, és most inkább a kormányzat irányvonalát támogatják, és a jelenlegi hatályos jogszabály mellett kardoskodnak. Lehetséges, hogy kisebb módosításokat végrehajtsunk ezen a törvényen, de úgy gondolom, hogy egy teljes körű reform csekélyebb, mint korábban volt. Úgyhogy azt hiszem, ennyi lenne a részemről, ez lenne a bevezetésem, de nagyon szívesen megválaszolok bármilyen kérdést. Nem vagyok a Védelmi Bizottság tagja, úgyhogy igazából olyan háttérinformációval nem rendelkezem, amely lehetővé tenni, hogy részletesen választ adjak a kérdésekre. Köszönöm. Thank you very much. Rendben, köszönöm szépen. Ezzel elkezdtünk az első kérdésfordulóhoz. Jelentéstevő árnyékelőadók következnek Mora ez először. Köszönöm, elnök asszony. Szerintem az első mondandónk az lehet, a választ, illetően itt a kommentára. Egy lehetetlen feladat igyekszünk megoldani ezzel a vizsgálattal azon időkeretek között, amely rendelkezésünk áll februárig, hogy áttekintsük azokat a kulcsfontosságú elmondásokat a tagállami hírszerző szolgálatok helyzetében. Például a Nagy-Britanniát vizsgáltuk, most Védországot és Hollandiát ez per definíció nem egy jó mód, nem egy tökéletes hanem mégis egyfajta villámképet ad arról, hogy mi a hely, milyen helyzet lehet az Európai Unióban e tekintetben. Nyilvánvalóan nem, tehát nem tökéletes a módszertan. Nem vagyok szakértője a svéd ö, helyzetnek, ezért kértük Önt az Alkotmányi Bizottság tagjaként, hogy ne pártpolitikai szempontból, hanem általánosságban beszéljen arról, hogy Ön szerint működik-e a, a, a felügyelet, parlamenti felügyelet, és kell, szükség van a változtatásokra. Nagy-Britanniával és Hollandiával kapcsolatban is felmerül ugyanez a kérdés. Vajon a harmadik országban való kém, te, kémkedős tekintetében, Finnországgal, Dániával való hírszerűs információ megosztása kapcsolatban elhangzottak vádak. Ez a fajta adatmegosztás beli probléma, legalábbis a, a, a jogi kereteit illetően amelyet ön kritizált. Vajon voltak éppen a jogi, maga a jogi keret problémája, a, a, a eljárásbeli probléma, vajon a svéd parlament igyekszik-e reformokkal változtatni a helyzet valamiféle politikai reform révén, biztos mások is véleményt alkotnak erről, de ön gondol arról, a megoldásról, amely, amely jó lehetne, amely működhetne. Jogszabálymódosításról van szó, vagy pedig a gyakorlaton kellene változtatni. Mint mondtam, tehát hogyha pillanatfelvételeket tudunk készíteni tagállamokról egy, egy ilyen vizsgálat során, most Védországban terítéken, ezzel kapcsolatban, tehát hogy áll a reform, és mit pontosan mire törekszik a reform? Jansson úr? Úgy gondolom, lehet az ellenőrzési eszközöket élesíteni, méghozzá többféleképpen. Talán az igazságügyi bíróság, amely az FRA-nek meghatalmazást ad a kormánynak tartozik felelősségre, és talán ez, ez a felelősség nőtt, vagy növekedhetne. A svéd parlament is jobban ellenőrizhetné, hogy mi történik voltak éppen a, a, a hatóságok gyakorlatában, hiszen például a Védelmi Bizottság, a Szakbizottság úgy tűnik elég jól ellenőrzi a hadseregben történteket, de ott sem sincs minden rendben, úgy érzem, és nagyon sok javítani való le, lenne a Védelmi Bizottság működésében. a, a svéd, amit igazán a, a, a felügyelet igazán öm, vizsgál, az a svéd felségterületen svéd állampolgárok megfigyelése erre vetül a legtöbb figyelem. Azonban az, hogy mi történik külföldön, vagy külföldi más ország gyakorlatában, lehet, hogy újra kéne tárgyalni bizonyos megállapodásokat az Európai Unióban, az EU tagállamok körében kellene először megállapodásra jutnunk, de egymással ellen ne kémkedjünk. Erre volna lehetőség szerintem, vagy legalábbis megállapodást kötni arról, hogy milyen alapon működhetnek ilyen megfigyelések. És a következő lépés az az lenne, hogy ugye ez a megállapodást az, az Egyesült Államok elé tesszük, azt mondjuk, hogy ez így működik az Európai Unióban, ott nem kémkedünk egymás ellen, vagy nem alkalmazunk tömeges megfigyelést egymás állampolgáraival, politikusaival, vállalataival szemben csatlakozzanak hozzánk ehhez az egyezményhez, önök is, mondhatnánk az amerikaiaknak. Hogy, hogy megfelelő keretek között működjenek ezek a tevékenységek legalább. Nem tudom, hogy ez egy reális elgondolása, de szerintem az kéne legyen, az Európai Unión belül, hiszen mi értelme van az Uniónak. Sokan beszélünk, hogy közös védelmi politikára van a szükség. Hát ha még ez sem működik, már mint, amit most, amiről most beszéltem, hogyan lehetne közös védelmi politikát? Az NSA végzi ezeket az elvizsgálatokat, hogy bármit mit teszünk itt mi. A néppárt, a parlamenti ellenőrzés úgy gyakorolja most, hogy a webstreamen figyel bennünket bizonyal, hiszen néppárt köréből senki nincs itt, bizonyal a webstreamen nézik a dolgot, és így gyakorolják demokratikus jogaikat a parlamenti munkában most. Kicsit csúszásban vagyunk, kérem a következő kérdezőt, hogy ezt vegye figyelembe, Albrecht úr, parancsoljon. Köszönöm, igyekszem rövidre fogni és néhány olyan kérdésre koncentrálnék, amely tényszerűen érdekel, és az önök nézetei is érdekelnek ezzel kapcsolatban. Először is, a parlamenti felügyelettel és vizsgálattal kapcsolatban önök tudnak arra, hogy a svéd parlamenti képviselők részt volna -e nemzeti parlamentek által végzett vizsgálatokban? Tehát történik-e a nemzeti parlamentek között? Folyik-e intézményi munka? Aztán van még egy kérdés. Önök, ön hallott-e valaha az Intszen intézményről? Vagy ön, az ön kollégái az Intszenről hallottak-e valaha valamit? És mit csinál ez a szervezet, és milyen jogi alapon működik? Nem kell igennel válaszoljon. Azt nem tudom a választ előre. És végül, de nem utolsó sorban. Jó, hogy itt van, mert hogy az alkotmányügyi tevékenység fontos, hiszen a tagállamok együttműködése is nagyon fontos alkotmányügyi kérdéseket érint az Európai Unióban is kémkednek egymás ellen tagállamok, Önök az Alkotmányügyi Bizottságban hogyan birkoznak meg azzal a problémával, miszerint más tagállamok jogszabályait hogyan tartják be az önök területén. Például a cyber támadás, amelyet a brit CBHQ végzett a belgakon, belga állat ellen, belga területen, vagy a Google ellen, nem tudom, Svédországban vannak -e ennek ö, szerverei, Finországban vannak, és a brit hírszerzés ott is kutatott, vizsgált. Ezt parlamenti szabadságként önök hogyan értékelik? Kérem, hogy röviden válaszoljon, mondja az elnök asszony. Az első válaszom az, hogy nem, ez viszonylag rövid. A második kérdést illetően, amit hangsúlyoznom kell, hogy sokkal jobban kéne működjünk, a vállalatok szájbertámadások elleni védelmében. Tudom, hogy nagyon sok hírszerzési forrás, pénz, erőforrás megy ilyenfajta megfigyelésekbe. Ha azt akarjuk, hogy az európai vállalatok versenyképesek legyenek, akkor jobb védelmet kell biztosítanunk, jobb elhárítást számukra a jövőben. Rendben, köszönöm. Két másik konzervatív, valamint zöld árnyékiradó nincs itt, úgyhogy én jövök. Két kérdés. Említette egy no-spy megállapodás megkötésnek lehetőséget több tagállamban felmerült. Ez engem kicsit elgondolkodtat ez, mert vagy legális a kémkedés, akkor nem kell megegyezést kötni róla, vagy illegális, akkor nem lehet megengedni. Tehát a, a no spy megállapodásnak miért nem? Ugye egyetlen ország sem bevallani azt, hogy a másik ellen kémkedik, ha csak egy whistleblower nem jelzi azt váratlanul, hogyan lehetne akkor ezt szabályozni. Aztán meglepett az a kifejezés, amit használ, miszerint gyenge parlamenti rendőrzés működne Svédországban, hiszen az elmúlt üléseken éppen a azt láthattuk, hogy Svédország a fő a telemukációs hálózat egyik központi eleme, tehát a, a brit, amerikai és egyéb hálózatok tekintetében az erős parlamenti felügyelet talán még fontosabb van a Svédországban, tekintve annak sajátságos telekommunikációs elhelyezkedését, mint a többi államban. Egyetértek nagy vita folyik erről a parlamenti ellenőrzés felügyelet tekintetében. Idáig jutottunk e e jogszabály révén, amely már néhány éven működik, és úgy gondolom, hogy erősítenünk kell a parlamenti felügyelet elejét, hogy a jogi keret úgy működjön, ahogy azt annak idején a jogalkotó kitalálta. De Sörösszegben is egy nyitott kérdés, jövőről lesz választás, tok lesznek, és nyilvánvalóan egy, egy kampánytéma lesz ez is. Az a megállapodás, amiről én beszéltem, Ugye most nem, nem illegális ez a tevékenység ma Svédországban, a jogszabály révén lehetne illegális tenni. De majdnem minden államban ez egy természetes jogi keret, és mivel nincs nemzetközi, nincsenek tárgyalások és megállapodások európai egyéb szinten sem e témában, legális egymás ellen kémkedni, ez a de facto helyzet, amennyit csak akarnak. Köszönöm, ketten szó, Torvalds úr, aztán Engström úr. Köszönöm, elnök asszony. Végre nyelven beszélhetek. Ők soron Svédország és Finnország kapcsolatait érinti ezt. Már 30 ben is azt mondták, Svédországban, hogy ami Finnországot érinti, a Svédországot is, ami Svédországot, az Finnországot is. És hát azóta ez a helyzet. Ám azóta bővült ez a kör, hiszen az egész balti térség érinti Svédországot. És az Egyesült Államok tevékenysége nagyon komolyan, nagyon komoly kell, keltett, ám talán kevésbé bosszantott fel, bosszantotta fel a közöleményt az, hogy Svédország mit művel szomszédaival ilyen tekintetben. Hát a kábelhálózat jelentős része a balti térség országaiból nyugodt fele Svédországon megy át. Tehát nem csak Finnországé, hanem a többi balti állam kábelje is. Úgyhogy ez egy nagyon releváns gondolat, amit ön felhozott stratégiai súlyú ügyek ezek, kérdések ezek. És ha, ha már azt nézzük, hogy hogyan lehet Svédország, Finnország és a balti államok között megállapodásra jutni, vagy akár európai szinten, hogy mit lehet kutatni, vizsgálni, és mit nem e kábelek adatforgalmában. Hát fontos volna ennek egy jogi keretet teremteni. Jelenleg ma nyitva áll, tiszta jogi, tiszta jogi szempontból a, a svéd szolgálat azt hallgat le, amit akar ezen kábelekről. Köszönöm. Utolsó ebben a körben Engström úr. Köszönöm szépen, én is megragadom az alkalmat, hogy svédül beszélhetek. Először is szeretném megerősíteni azt, amit ön is mondott az elején, hogyha a, amikor a nemzetvédelmi telekommunikációs törvényt elfogadták, nagy közvita övezte ezt annak idején, és ez való igaz, hogy így volt, és az is igaz, hogy ezt a bizottságban ülő kollégáim is jól ismerik a svéd helyzetet. Hiszen itt a parlamentben is említést nyert ez több meghallgatás során. Nyolc hatóságnak van most joga ahhoz, hogy a nemzetvédelemtől ö, ö, vizsgálatot kérjen. A, a hadsereg, a rendvédelem és a biztonsági szervek a második kör, és a politikai intézmények a harmadik kör, például a kormány, a külügyminisztérium is kérhetnek ilyen megfigyelést a svéd szolgálattól. Az Alkotmányi Bizottság elnökeként önt kérdezem, hogyha megnézzük azokat a kérelmeket, amelyek a szolgálathoz érkeznek. Milyen arány a hadsereg által, a fegyveres erők által kért, mennyi a rendvédelmi szervek által, és mennyi a politikai megrendelés, úgymond? Válasz? Hát sajnos nem tudok válaszolni, nem azért nem, mert titokban akarom tartani, hanem mert nem tudom, milyen arányokban érkeznek megrendelések, úgymond. Köszönöm, hát ez elég őszintén hangzik. Ezzel zárjuk ezt a fordulót. Köszönjük Jörgson úrnak. Következő hozzászólunk, vagy előadunk. Van Delsen úr, aki a hírszerzés és biztonsági szolgálatok közösségének képvisel, CTIVD hollandú parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is megragadom ezt az alkalmat, és előadásomnak legalábbis az elején hollandul beszélnék. Jogász vagyok. A pályafutásom során jogászként dolgoztam, és azt tapasztaltam, hogy a gyakorlat sokkal fontosabb, mint az, ami a könyvekben szerepel, úgyhogy szeretnék visszatekinteni és hangsúlyoznám, hogy magukra a szolgálatokra, a hírszerző szolgálatokra kell összpontosítanunk, hogy ott van a katonai hírszerzés, és ott vannak az általános hírszerző szolgálatok Hollandiában. Ez a két szolgálat az, amely minden mindig biztos, amely, mind, amelynek mindig biztosítania kell a jog, a törvények tiszteletben tartását és gondoskodniuk kell arról, hogy a szankciók arányosak, és az arányosságot, valamint a szubszidiaritást tiszteletben tartják. Amennyiben nem kerül sor a törvények tiszteletben tartására, felmerülnek a problémák. Tehát először is a megfelelő képzésre kell hangsúlyt helyeznünk. Amennyiben ezen szolgálatok megfelelően végzik a dolgukat, nekik ugye megfelelő engedélyt kell kapniuk az illetékes, bizo- az illetékes minisztériumoktól. Ott a jogászok és mások is alaposan tanulmányozzák a helyzetet, és amikor zöld utat biztosítanak, akkor kezdődhet a munka a hírszerző szolgálatok részéről, és akkor kezdhetik el csak a telefonok lehallgatását, az adatok összegyűjtését, és ezt követően valósul meg a felügyelet, az ellenőrzés. Hollandiában van egy független bizottság, amely nem parlamenti bizottság, nem politikai semmilyen értelemben, és ez az hírszerzési és biztonsági szolgálatok felügyeleti bizottsága egy olyan bizottság, amely korlátlan hozzáféréssel bír, ez minden olyan információra kiterjed, amelyel a hírszerző szolgálatok foglalkoznak. Így gyakorlatilag mindenbe betekintést kapunk, és noha ez megvalósul, ez gyakorlatilag nem jelenti azt, hogy mindenbe belenézhetünk, hiszen több százan dolgoznak ott, ugyanakkor nálunk csak hat kutató dolgozik, és részmunkaidőben hárman, tehát egy elég kis bizottságról van szó. Ennek ellenére nagyon szoros figyelemmel követhetjük azt, hogy milyen munkát végeznek ezen szolgálatok, jelentéseket eh, írunk a tevékenységükről, és ezt az illetékes minisztériumhoz továbbítjuk, onnan pedig a parlament elé kerülnek ezek az egyébként nyilvánosan elérhető jelentések. Ha valami nem megfelelőképpen működik, vagy jogellenes, akkor egy nyilvános jelentésben ez tükröződik. Nem mehetünk részletekbe, mert a bizalmassággal kapcsolatban vannak bizonyos kitételek, de azt szavatolnunk kell, hogy ugye minősített jelentéseket is készítünk, és ebben kifejtjük azt, hogy mit, mit teszünk, amikor pedig kérdéseket intéznek hozzánk, A biztonsági szolgálatok kötelesek a válaszadásra. Ezt követően egy jelentést készítünk, ez egy titkos jelentés, és ezt az érintett miniszterekhez, valamint a parlamenthez továbbítjuk. De ez nem jut el az összes parlamenti képviselőhöz, ami egyébként egy komoly problémát is jelent a holland parlamentben, csak a hírszerzés és biztonsági szolgálatokkal foglalkozó bizottság elé kerül ez a jelentés ott a holland parlamentben jelenlevő politikai pártok vezetői ülnek. Tehát semmit sem tartunk titokban a holland parlament előtt, még akkor is, hogyha az összes parlamenti képviselő nem fér hozzá ezen információhoz, csak a képviselők egy korlátozott csoportja. Úgy gondolom, hogy ez egy jól működő rendszer. Tíz éve született meg a törvény, Azóta folyt vita arról, hogy nem kellene-e ezt a bizottságot, illetve hatáskörét erősítenünk. Jelen pillanatban is csak tanácsadó szerepünk van, Ha bár ezt elég komolyan veszik. Hat éve vagyok tagja ennek a bizottságnak, és ez idő alatt csak egy eset volt, amikor a miniszter más álláspontra helyezkedett, mint a bizottságunk. És úgy döntött, hogy nem kívánja követni az általunk adott tanácsot. Azt hiszem tehát, hogy ez, ezt érdemes megegyeznünk. A bizottság a héten készít egy jelentést arról, hogy milyen jogalkotási opciók nyílnak a reform kérdésében. Feltételezem, hogy ebben a dokumentben ajánlást fogalmaznak meg majd arról, hogy a mi felügyeleti bizottságunk, a felvizsgálati bizottságunk szerepét erősítsük, és hogy ne legyen pusztán tanácsadó szerepünk. Hollandiában egyébként arról is folyik a vita, hogy milyen telefonlehallgatásokra került sor. A holland parlament arra kérte bizottságunkat, hogy vizsgálja meg azt, hogy mi történt az NSA-vel, Ebben a témában pedig december közepére készül el a jelentésünk, amit aztán januárban vitat meg a parlament, és akkor majd ki tudjuk fejteni, hogy mit találtunk, illetve mit nem találtunk. Hollandiában, de azt hiszem Svédországban is folyik a vita arról, hogy a hírszerzési szolgálatok most csak kábelen szerzett távköz, kábelen keresztül való távközlést nem hallgathatják le. Tehát a biztonsági szolgálatok most ugye azt nyilatkozták, hogy nagyon nagy szükségük van arra, hogy a kábelen keresztül való információt is lehallgathassák, hogy ugyanúgy kezeljék, mint a más úton összegyűjtött információt. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon nagy mennyiségű információt lehet összegyűjteni. Úgy gondolom, hogy ez észszerű, hiszen az ember összegyűjtheti az információt, de gyakorlatilag ezzel tenni is kell valamit, és ha kulcs szavakat vagy mást próbálunk keresni, például címeket, vagy telefonszámokat, vagy másfajta információt, akkor bizony szükség van arra, hogy a miniszter zöld utat adjon. Úgy gondolom tehát, és meggyőződésem, hogy a szolgálatok nem fognak ilyenfajta miniszteri engedélyezés nélkül bármit is keresni, és ezt követően az én fel, független bizottságom fogja mindezt nyomon követni. Fontos tehát, hogy minden jogi, legális jogi kereten belül valósuljon meg, ugyanakkor a mentalitásra is oda kell figyelnünk, hogy milyen mentalitást követnek a szolgálatok, hogyha nemzetközi együttműködésre törekszenek. Nos, ennek a lehetőségei nagyon korlátozottak. Van egy két éves, két évente megrendezett konferencia, és ezt a konferenciát az úgynevezett angol száz országok szervezik. Belgium és Hollandia is részt vesznek minden egyes alkalommal, amikor ezt a konferenciát megrendezik. De úgy tűnik, hogy a különböző országok csak a saját nemzeti rendszerüket tudják monitorozni, és nagyon nehéz az információ csere arról, hogy más országokban a rendszer hogy működik. Nehéz megkérdezni például a briteket vagy az amerikaiakat arról, hogy mit tesznek a saját biztonsági szolgálataikkal, és nekünk is nehéz ilyen kérdésekben információt adnunk, hiszen bennünket is kötnek a vonatkozó jogszabályok. Természetesen tudunk a Nemzeti Parlamenthez, Parlamentnek információt biztosítanunk, de nehéz a határokon át információt adni, és azt hiszem ennyi lenne, akkor várom a kérdéseket. Jó, akkor most megkapja Morales úr a szót, aki jelentéstevő. Ahogyan Erikson úrnak, Erikson úrral kapcsolatban is elmondtam, itt különböző tagállamokban különbözőek az álláspontok hírszerzési szempontból is. Ugye vannak nagyon ellentmondásos kérdések, és javítson ki, hogyha nem jól tudom a helyzetet, de ön elmondta, hogy mi történik Hollandiában. És kérem, hogy javítson ki, hogyha nem helyesen fogalmazom. Azonban egy új rendszerről van szó, hogyha jól értelmeztem a helyzetet, vagy egy új szoftvert készítenek éppen elő, vagy legalábbis mi erről kaptunk információt, nem tudom, hogy ez így van Elkérem, hogy javítson ki, hogyha ez nem így van, de az biztos, hogy ez új hatáskörökkel látja el a mm, holland hírszerzést is. Hogyha ez így van, akkor a Hollandia is a megállapodás részese, és ugye itt Washington részéről, illetve az NSA részéről ez most robbant ki, ez a botrány a tömeges megfigyelésekkel kapcsolatban. Itt ugye ezekről a koncepciókról van szó, hogy ez mit is takar, nem tudom, hogy ez holland szempontból mit jelent, hogyan néz ki a helyzet, és hogy ön, mint az egyezmény részes tagállamából érkező személy, kérem mondja el, hogy hogyan látja mindezt. Nos, hát ez az új rendszer még nem biztos, hogy életbe fog lépni, és ha igen, azt sem látjuk még, hogy hogyan fog működni. Minden esetre ez csak a minisztérium, illetve a miniszter és az illetékes szolgálatok munkáját fogja segíteni, lehet, hogy nagyon jó rendszer lesz, legalábbis ő szerintük. Minden esetre nekünk a jelenlegi hatályos jogszabályok szerint kell eljárnunk, és meg kell vizsgálnunk, hogy mik azok a hatályos jogszabályok és jogszerű eljárások, amelyeket követhetünk. a kilenc szem, a Nine Eyes kérdése is itt fennforog, nem tudom, hogy önök ezeknek részese is-e vagy sem, hát az is kérdés, hogy mi benne vagyunk-e. Nos, az NSZ-jel kapcsolatban néhány héttel ezelőtt volt egy konferencia féleség, ahol Alexander úr is ott volt, és én is ott voltam az embereimmel, kb. 10-12 személy volt még ott, és ők azt mondták, hogy őket nem érdeklik Hollandia. Nem is rendelkeznek információkkal Hollandiáról, és ez még azelőtt hangzott el, hogy meghallhattuk azt, hogy hány telefonlehallgatásról volt szó, még akkor is, hogyha igazából ez azért mégiscsak egy kis szám. Természetesen ez is rossz, de azért meg kell gondolnunk azt, hogy ez mennyire súlyos kérdés. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez az. Elnök. Albrecht úr. Köszönöm szépen. Hát először is köszönöm, hogy eljött ide. A kérdésem a következő. Önnek volt a betekintése a dokumentumokba, a Snowden kérdésben, ugyanis úgy tűnik, hogy ez, ezeket egyelőre senki sem cáfolta. Tehát lehet, hogy ön is ismeri ezeknek a tartalmát, és az, önök, az ön válasza a tartalommal kapcsolatban kicsit ellentmondásos, úgyhogy ezért teszem fel ezt a kérdést. A kérdésem ugyanaz egyébként, mint amit már feltettem Erikson úrnak is, egyértelmű, hogy tagállamán belül kiber ö, támadások voltak a az NSA részéről. Most ezeket az ügyeket önök kivizsgálják-e, vagy sem? Ezek, kérdés, ezek a kérdések érdések, érdekesek számunkra, ugyanis szeretnénk tudni, hogy vajon a nemzeti parlamentek foglalkoznak-e ezekkel az ügyekkel, vagy sem. És egyébként pedig ön tud-e arról, hogy a európai tagállamokon, tagállamokon belül milyen együttműködés létezik a hírszerzési szolgálatok ellenőrzésével, parlamenti ellenőrzésével kapcsolatban. Hallott-e már ön arról, hogy én ezt egy újságban olvastam, hogy olyan sok lehallgatás történik, hogy igazából azt se tudják, mire használják fel ezeket. Nos, ez valóban az ön szempontjából, vagy az ön véleménye szerint ez egy helyes vizsgálati mód, amit a parlamenti képviselőknek kellene tenniük, megtenniük? Válasz. A holland rendszerben a büntetőjogi, illetve a biztonsági jellegű nyomozások között nagyon nagy különbségek vannak, és valóban túl sok a lehallgatás a büntetőügyekben, és elképzelhető, hogy a biztonságot érintő ügyekben is, de sokkal-sokkal kevesebb, mint a büntetőjogi nyomozások során. A Snowden ügyel kapcsolatban valóban láttunk dokumentumokat, már amennyire ezeket publikussá tették. Alexander úrral, amikor tárgyaltunk, akkor az a probléma, hogy akkor viszont még nem tudtuk, hogy mi van ezekben a dokumentumokban. Akkor még sok információnak nem voltam a birtokában. Jobb lett volna, hogyha egy héttel később találkozunk, mert akkor már sokkal több információnak lettem volna a birtokában. Egyenlőre ennyit tudok válaszolni. Kérem, kapcsolja be a mikrofonját, és még 10 másodpercet adok. Az Incenről is, az Incenről tud valamit? Nos, hát van ezzel kapcsolatban egy jelentés, de hát először a saját parlamentünk felé fogunk erről ö, referálni. Elnök, magamnak adom meg a szót, az ALDE nevében árnyékjelentéstevő vagyok, és hollandul fogok beszélni. Itt a szubszidaritás kérdését kell felvetni, illetve a szükségesség kérdését. De amennyiben Hollandia valóban világbajnok a lehallgatások területén, akkor ezt milyen alapon teszik? Ön arról beszélt, hogy aránytalanok a lehallgatási mértékek a büntetőjogi nyomozások során. Úgyhogy ez a fajta különbségtétel a biztonságot érintő kérdésekkel kapcsolatos nyomozásokban, illetve a büntetőjogi kérdésekben azért mégsem annyira egyértelmű, hiszen itt a kettő sokszor fedi egymást a terrorista bűncselekményekkel kapcsolatban. Ön ugye azt is elmondta, illetve hogy nem szól semmit arról, hogy a védelmi ö, minisztérium milyen illegális eszközöket ö, szerzett be. Márpedig olyan eszközökről van szó, amelyeket jogi értelemben nem lehet még alkalmazni. És pedig a hírszerzés ezt megteszi, de vajon gyakorolnak-e önmérsékletet a hírszerzési szolgálatok, amikor ezeket az eszközöket bevetik. Úgy tűnik, hogy nem. Tehát ebből az is adódik, hogy önök számára is ez lehet, hogy aggasztó, nem? És az utolsó kérdésem, az önvéleménye szerint a holland hírszerzés ellenőrzése működőképes ön szerint? Szerintem nem, mert különben nem történhetett volna meg az, amit most, ami most napvilágra került, és ráadásul amelyet igazol az Egyesült Államokból hallott információk is, szerint ez a fajta ellenőrzés vagy monitorozás nem működik Hollandiában. Fontos azt is látni, hogy mire van szükség, mi az, amire viszont nincsen szükség. Az ön álláspontja szerint vajon a politikusok, vagy újságírók, vagy jogászok whistleblowerként járhatnak el, és ők attól félnek, hogy bárkit lehallgathatnak, és ezért majd nem fogják kimondani véleményüket demokratikus módon. Ezek a lehallgatások, amelyek túlságosan nagymértékűek. Ezek vajon nem, fognak a demo, nem fogják a demokráciát károsítani? Hát igen, természetesen ez egy nagy veszély. Minden esetre nem értek egyet önnel. Igazából semmiben sem. Az egyes, um, Hollandiában a büntetőjogi kérdések, illetve a biztonsági kérdések definíciója nagyon világosan megvalósul. Biztos, hogy vannak túlzott vagy túlzott mértékű lehallgatások, minden esetre egy telefonlehallgatásokról van szó, és egészen onnantól kezdve, hogy túl sokáig hallgatunk le valakit, és erre rájövünk, akkor jelentést kell készítenünk, és meg kell indokolnunk ezt a tevékenységet, illetve meg kell határoznunk, hogy meddig kívánjuk a lehallgatásokat folytatni, de ez egy nagyon limitált arány egyébként. Ami pedig az újonnan vásárolt eszközöket illeti, nos, hát azért nagy a különbség a megvásárlása az eszközöknek és az alkalmazása között. Lehet, hogy néhány millió eurót elköltöttek. Minden esetre az az a fontos, hogy lássuk, hogy megváltozik-e a törvény ilyen értelemben, és majd akkor használhatóak lesznek-e ezek az eszközök, vagy sem. Amennyiben nem fogják őket alkalmazni, akkor ezt majd egy jelentésből is ki kell, hogy derüljön. De ez minden országban így kell, hogy legyen. Mindenki csak a saját hírszerzését tudja ellenőrizni, ami a hírszerzések ellenőrzését, vagy fel, parlamenti ellenőrzését illeti. Egészen onnantól kezdve, hogy a hírszerzés, egy másik hírszerzésről szóló hírtnek a birtokába jut, aminek nem kellene, vagy amely nem jogszerű, akkor azonnal öm, valamit tenni kell. Például Belgiumban vagy Finnországban, amennyiben voltak visszaélések a hírszerzések közötti együttműködés területén, akkor ezeket az együttműködéseket azonnal fel is függesztettük. Amennyiben a brit vagy amerikai hatóságok a SWIFT adatokhoz hozzáférhetnek engedély nélkül. hogy voltak egyébként ilyen visszaélések. Minden esetre, amennyiben ezeket ellen ö, engedélyeztük, akkor hozzáférhetnek, amennyiben nem történt, nem kaptak engedélyt, akkor nem férhetnek hozzá. De az is igaz, hogy nem tudunk konkrétan közbelépni akkor, hogyha ilyen típusú jogsértés történik. Ketten kértek még szót. Zippel asszony, argentini asszony, argentini asszony, Zippel asszony először. Köszönöm szépen. Két viszonylag egyszerű és rövid kérdésem lesz. Először is rendszeresen kapunk, halljuk, hogy vannak jelentések a szolgálatok működésről. Vajon a felelős szak, ez, az, ez a szervezet rendszeresen kap jelentéseket, vagy csak külön kérésre tört, készülnek ilyen jelentések. Másodszorban et hát vizsgálatok során nagyon gyakran hallottuk, hogy, hogy kulcsszavak alapján keresik a, a, keresnek a szolgálatok az adatforgalomban. Milyen kritériumok alapján határozzák meg ezeket a kulcsszavakat, Kereső szavakat? És elég az, hogy egyszer felmerül egy szó, elégséges ok ahhoz, hogy mondjuk az én kommunikációmat lehallgassák, vagy többször el kell hangozzék, milyen gyakran vizsgálják újra, hogyan történik ez a gyakorlatban, és vajon van áttekintésük arról, hogy hány kulcs szó alapján vizsgálják most az adott forgalmat jelenleg. Köszönöm. Hollandul válaszolnék. Rendszeres információcsere folyik a szolgálatok között. Ez egy rendszeres ö, kommunikáció. Egyes szolgálatokkal gyakrabban, másokkal ritkábban, ám van egy ö, törvényes kötelezettségünk ennek végrehajtására, és az információcsere normáit szigorúan be kell tartani. Ami a keresési szavakat, kereső szavakat illeti, van egy szólistánk. Mi nem, nem mi fogadjuk el ezeket, mi kommentálhatjuk. Mondhatjuk azt, hogy ez a szó, kereső szó, ez, ez nem megfelelő, vagy, nem, vagy teljesen értéktelen információ, és akkor esetleg változtatja. Változtatják. Hát újra is áttekintjük ezeket a, a szavakat meg alapján keresünk. Hiszen hát értelmes munkát akarunk végezni úgyhogy újra és újra felülvizsgáljuk ezeket, és jelentéseket készítünk, amelyek sokszor alszanak, hogy sokszor túl ködösek, túl, széle, túl meghatározatlanak ezek a szavak. Köszönöm, Szárgenti asszony! a, a Volkskrant holland újságnak adott hétvégi interjújáról szeretném kérdezni, amiről Morales úr is amire utalt. Ebben az interjúban ön azt mondotta, hogy a holland szolgálatok új technológiát szeretnének vásárolni, hírszerzési technológiát, mely jelen pillanatban nem legális, ám a vonatkozó jogszabály elavult. Na most a kérdésem az, hogy persze vásárolni, azt mondta, hogy megvásárolni eszközöket nem ugyanaz, mint felhasználni őket. Biztos igaz ez. A, a szíra gyors nagysebességű vonatra, amely Hollandia és Belgium között kéne, hogy közlekedjék. Hát, vagy a GSF vadászgéppel kapcsolatban a helyzet. Biztos azért vásárolták meg, hogy ne használják ezeket a méregdrága eszközöket. De a voltak éppen egy kérdésem az, hogy miért gondolja, hogy elavult a vonatkozó holland jogszabály? Miért gondolja azt, hogy a holland szolgálatoknak meg kellene vásárolni az új hírszedési eszközöket, és aztán kéne megvárni, hogy módosítsák a törvényt? Aztán a kulcsszavak, kereső kulcsszavak értékelése kapcsán mondta, hogy önök vizsgálják, hogy túl nagy merítésű ezek, vagy túl, épp hogy túl szűk meghatározások terminológiában. Emlékszem, ez év elején született egy jelentés a baloldali szélsőségesekről. Ezt hogyan értékelték a szolgálatok? Vajon az ilyen jellegű vizsgálatok értelmesek? Van értelme ezeknek? Először is a jogalkotás ügyeiben. Miért gondolom azt, hogy elavultak bizonyos jogszabályok? illetve a kábelen vagy a nem kábelen forgalmazott információk között milyen különbség van. Jelenleg Hollandiában csak olyan adatokban lehet vizsgálódni, amelyek nem kábelen forgalmazottak, holott az adatforgalom 9%-a kábel leken megy. 40 évvel ezelőtt a a rendőrség lehallgathatta a telefonokat, de nem engedélyezték annak idején a telexek lehallgatását. És akkor emlékszem, 40 éve az a rendőr gyakorlat, hogy hát egyszerűen elvesztették a szállat, hogyha a, a gyanúsított telefonról telexre váltott. Hát sos is hasonló a helyzet, új eszközökkel persze, és remélem, hogy sikerül majd úgy jogszabályt módosítani, hogy ne lesznek a kábel vagy a, a, a légi adatforgalom között különbséget tenni. Tehát rugalmasan kell követni a, a, a bűnelkövetők gyakorlatát a, a hírszerzésnek, és ezt a jogszabálynak is le kell követnie, amennyiben lehetséges. De ezt a bizottságnak nem ez a feladata természetesen. Mi csak ajánlásokat fogalmazunk meg, illetve azt vizsgáljuk, hogy betartják-e a törvényeket de a hírszerzés céljait nem mi határozzuk meg, mint csak a jogszerűségét. Köszönöm szépen, Van Delden úr. Megemlítette a Telex-et, emlékszem néhány hete. Egyik asszisztensen megkérdezte, mi, mi az a Telex? Nem is emlékezett, mert a mai fiatalok már nem is tudják, hogy mi ez az eszköz lehet, hogy jövőben elhangzik már egy olyan kérdés, hogy mi, a, mi az okos telefon? Mi a... Köszönjük, ezzel zártuk ezt a szekciót. Csak 7 perces csúszásunk van. Minden. Szeretném Belc Lundat és ellenurakat meghívni a Microsoft, Google és a Facebook képviseletében a utolsó szekciülésünkre. Okay, colleagues, we continue with our third session. Folytassuk a harmadik szekcióval. Üdvözlöm a Microsoft, Google és Facebook vállalatok képviselőit, akikről tájékoztatást várunk. Az Apple Washington, képviselő Washingtonban találkozott a Libe delegáció, és november 6-án levélben válaszoltak. A Yahoo-t és Amazon-t is meghívtuk, mindketten lemondták a, a részvételt, levelet küldtek. Ez a Libe oldalán ott van, ebben fejtik ki okaikat. Nem nyújtom hosszúra a bevezetőt, tudjuk miért hívtuk meg a cégek képviselőit. Szeretném megkérni, egyrészt üdvözlöm három vendégünket, és azt kérem, hogy nagyon röviden mutatkozzanak be, maximum 10 percben, Belc Lumblatz ellen. A sorrend Belc úr parancsoljon. So, yes, thank you for inviting me to this uh, hearing today. Köszönöm szépen. Nagyon örülünk annak, hogy itt lehetünk, és hogy elmondhatjuk itt a tisztelt ház előtt, amit gondolunk. A legjobb valóban egy vita erről a kérdésről azon kormányok számára is, illetve a kormányok számára is, hogy hogyan lehet a digitális világban egyensúlyt teremteni a privát szféra, illetve a biztonság között. Ez ugye most egy nagyon is hasznos, szükséges vita. Három kérdésre szeretnék figyelni a Microsoft szempontjából. A kormányok részéről való adatszolgáltatásra való válaszadásunk, második. A vevőink adatainak védelme, illetve mit, kedünk, mit, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy az Európai Uniós állampolgárok adatai biztonságban legyenek bárhol a világban. Mielőtt arról beszélünk, hogy milyen gyakorlatot folytatunk az Egyesült Államok beli vagy más hatóságokkal szemben, a következőket szeretném elmondani. Azzal kapcsolatban, hogy, az egy, hogy a Microsoft milyen szolgáltatásokat, illetve termékeket ad hatalmas adatmennyiségről van szó, úgyhogy ez mindenki számára egy közös érdek, hogy megfelelőképpen tudjuk kezelni ezeket a kérdéseket, és jó megoldásra tudjunk találni, hogyha felmerül valamilyen probléma. Microsoft, mint ahogy tudják önök is, a szoftvereket a Windows-on és illetve az Office-en keresztül rengeteg megoldást kínálunk, de aztán itt vannak a cloudok, a felhők is, valamint az Outlook.com, Xbox, mobile te- mobil technológiák, és most legutoljára már új területek felé is innovatív területek felé is elterül, elkerültünk, illetve most itt van a Skype is, ami nagy vitát kavar. A vevőink felé a Hotmail vagy más szolgáltatások esetében a saját szervereinket tároljuk az adatokat. Most ebben az esetben a kormányok, ki, a kormányok kérésére kiadhatunk adatokat, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne kerüljenek ki nem kívánatos adatok. Fontos tehát az, hogy az adatokat védjük a transfer során is. A jelenlegi helyzeten, helyzetben a szolgáltatóink, illetve a saját szolgáltatásaink azok, akik tehát igazából segítjük vevőinket abban, hogy meg tudják védeni saját magukat, akkor, amikor adataikat nem kívánatos módon lekívánják tölteni. A Microsoft csak akkor ad ki adatot, amennyiben ezt a hatóságok megfelelően megindokolják. Az Egyesült Államok például meg is tiltja törvényi szinten a kormányok felé való adatszágaltatást direkt módon, tehát mi ezt nem is tesszük meg a világon semmilyen a kapcsolatban, és technikai mm, eszközöket sem biztosítunk a kormányok rendelkezésére. Tehát nem segítjük a kormányokat, hogy meg tudjanak szerezni nem kívánatos adatokat, illetve nem is adunk át nekik ilyet. Mi van akkor, amikor egy konkrét kérés érkezik, tehát amikor nem egy indirekt letöltésről van szó, vagy direkt letöltésről van szó? És jelenleg a hatályos törvények értelmében nem mondhatom meg, hogy milyen típusú adatszolgáltatást kérhetnek tőlünk a hatóságok, de általánosabb kérdésekről beszélhetek, erről viszont sajnos nem. Mit teszünk akkor, hogyha kapunk egy ilyen kérést? Akkor a cégen belül egy specializált csapat vizsgálja meg azt, hogy megalapozott-e vagy sem ez a kérés, vagy lekérés, és csak azokra az adatokra vonatkozólag adunk adatszolgáltatást, amelyeket konkrétan kér az adott hatóság. Tehát nem adunk más jellegű adatot, nem biztosítunk, vagy nem adunk rendelkezésre, és mi magunk szolgáltatjuk az adatot, tehát nem biztosítunk hozzáférést a szervereinkhez. Aztán az hírszerzési hatóságok részéről különböző fajta lekéréseket kaptunk, de egyelőre a FISA orderökről még nem kaphattunk, vagy nem adhatok információt, és ezeknek a mértékéről, vagy volumenjéről sem. Minden esetre 2012. december 31-ig 600 6, illetve 7 ezer lekérést kértünk, kaptunk. Ebben mit is értünk? Helyi ö, Egyesült Államok beli államszintű, illetve ö, szövetségi lekérések tartoznak ide hogy jobban megértessem önökkel, milyen kontextusról is van szó. Volt olyan, hogy visszautasítottunk, sőt, nagyon sokat vissza is utasítottunk a, ezekből a lekérésekből, akkor, hogyha erre jogalapunk van. Tehát például 2013 elejében, elején, vagy első hat hónapjában visszautasítottuk több mint 2%-át a lekéréseknek, ez több mint 900 lekérés volt, tehát semmiféle illetéktelen adatot nem, vagy semmilyen adatot nem biztosítottunk illetéktelen módon. Miért kell ezt megtennünk? mindig rögzítjük, hogy milyen lekérések érkeznek, és melyek azok az adatok, amelyeket kiadunk, és melyeket nem, mert ez is, ezt is a törvény követeli meg. Itt főként büntetőjogi nyomozással kapcsolatos lekérésekről beszélünk. Átláthatóak próbálunk lenni, amennyire lehet, de ezt csak a törvényes keretek között tehetjük meg. Főként eljárásjogi kérdésekről nyilatkozhatunk tehát, és hogyan tudjuk bizonyítani, vagy biztosítani a biztonságát vevőinknek. A Microsoft mindent megtesz annak érdekében, hogy a vevők adatait technikai, illetve fizikai értelemben is biztosítsa. Titkosított módon, aztán egy ilyen hosszadalmas validációs folyamaton keresztül rejtjelezéssel. és ráadásul a jelenlegi biztonsági politikánkat is, vagy poliszinkat is most éppen felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy technikai szinten hogyan tudjuk javítani a biztonságát vevőinknek. Harmadik kérdés pedig, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy az Egyesült Állam, illetve az, egy, az Európai Uniós állampolgárok adatai az egész világban mindenhol biztonságban legyenek. Hallhattunk a mai napon sokat arról, hogy nem könnyű ezeket a helyzeteket kezelni. Olyan megoldást kell találni, mint például a privát joghoz való a privát szférához való jog megvalósuljon a digitális világban is. Ugyanakkor egyensúlyt kell teremteni, hiszen az államoknak is biztonsági intézkedéseket kell tenniük, és ezt biztosítaniuk kell. Hogyan lehet a politikai döntések, illetve a demokratikus igények között megtalálni az egyensúlyt? Minden kormány kér adatokat a globális világban, az internet világában figyelembe kell venni az új technikai fejleményeket is. És végül bármilyen megoldásnak oda kell figyelnie arra, hogy mindennek hatása van a nyitott és szabad internet világához. A jelenlegi helyzetben multinacionális cégként több ország jogszabályainak is meg kell felelnünk. Természetesen meg kell értenünk azt is, hogy bizonyos tagállamok is védik saját állampolgáraik adatait, és ugyanakkor nekünk több állam lekéréseinek is meg kell felelnünk itt az internet világának nyitottsága az, amely egy teljesen új helyzetet teremtett, de a, mindig az állampolgárok érdekeit kell szem előtt tekinteni. Egy általánosabb vagy világszintű szabályozásra lenne szükség ezen a területen. A problémát csak úgy lehet megoldani, hogyha új konszenzusos világszintű szabályokat alkotunk. Ezeknek a szabályoknak biztosítania kell az, azt, hogy a felhasználók akárhol is legyenek, fizikailag, vagy akárhonnan is származzanak, globális szinten biztosítanunk kell az ő adataiknak védelmét. A közvéleménynek is meg kell értenie, ugyanakkor a vevők adataihoz való hozzáférés szükségességét bizonyos esetekben. Ezzel kapcsolatban nagyobb átláthatóságra van szükség, és az Egyesült Államok kongresszusát mindig is arra mm, ösztönöztük, hogy ezzel kapcsolatban megfelelőképpen járjon el, és egy új jogszabályt léptessen életbe, és ugye, ha jól láttam, akkor itt, illetve hogy hallhattuk az Egyesült Államokból érkezett szenátort is, aki pont erről beszélt a mai délután. De ugyanakkor rendszerbeli változtatásokra is szükség van, hiszen csak akkor valósul meg a teljes körű bizalom, hogyha az adatcserére vonatkozó szabályok is megfelel, megváltoznak. Nagyon fontos a területi jogalap, különböző megállapodások létrehozása, de ugyanakkor azzal is szembesülnünk kell, hogy bizonyos tagállamok, vagy bizonyos államok ezen megállapodásokat felrúgják, vagy inkább megkerülik. Tehát fontos az, hogy az együttműködést erősítsük, és ne az egymás kikerülését. A privát szférára való joggal kapcsolatos alapelveket erősíteni szeretnénk, de ugyanakkor hasonlóbb, koherensebb megközelítése van szükség világszinten a jelenlegihez képest. Az Egyesült, illetve az Európa Tanács a kiberbűnözéssel kapcsolatban valamint az adatvédelemmel kapcsolatos 108-as megállapodás lehet az alapja ennek, ugyanis ezek nemzetközi megállapodások és most lezárom, a Microsoft továbbra is elkötelezett marad az emberi ö, jogok tiszteletben tartása, itt a privátszférához való jog tiszteletben tartása ö, mellett, és ö, ugyanakkor erősíteni segíten, szeretnénk az internetbe vetett bizalmat. Bölc asszony a Microsoftnál a jogi kérdésekkel foglalkozik Európa, közel-kelet, illetve Afrika szempontjából, most pedig Lundblad úr következik a Google részéről, és végül aztán Allen úr, aki a Facebook részéről fog nyilatkozni. Lundblad úr következik. Thank you. I would like to... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak bennünket. A kormányzati kapcsolatokért vagyok felelős a Google-nél. Először is szeretném hangsúlyozni azt, amit már elmondott a Google hangsúlyozva, azon vádakat, állításokat, amelyek elhangzottak. Nem adtunk az amerikai kormányzatnak semmiféle információt, semmiféle úton, még hátsó kapunk keresztül sem. A Google nem hajlandó semmilyen programban részt venni, olyan programokban, amelyek keretében például a Google hálózataira megpróbálnának rendszereket telepíteni. A mindez rendkívül mi mértékben aláásta az internet bevetett bizalmat, Éppen ezért szükséges nagyon sürgősen megreformálni mindezt. Az internet biztonságos kell, hogy legyen. A Google a biztonság kérdését nagyon fontosnak tartja, és különböző módon törekszik a felhasználók védelmére. Például, hogyha egy felhasználó számláján a login során gyanús magatartásra gyanakszik, a, a Gmailnél egy figyelmeztető jelzés jelenik meg erről. Van egy technikai mechanizmus, amelynek értelmében a username és a jelszó mellett egy külön jelszót is kell a felhasználónak beírnia. Különböző módon teszünk erőfeszítést a biztonság fokozására, vagy például amikor a titkosításról van szó, ez egy nagyon jó védelem a különböző beavatkozások ellen, legyen az kormányzati vagy nem kormányzati forrású a Gmail esetében 2010 óta a biztonságos kapcsolódást fokoztuk, és a Washington Postban a közelmúltban a Google egyik szakértője bejelentette, hogy a Google felgyorsította az adatok titkosítását, amely adatok a különböző központok között áramlanak. 2012-ben erről már döntöttünk, 2013. januárjában jelentettük ezt be. Ugyanakkor a kiterjedt rejtjelezés vagy titkosítás nem elegendő, hiszen nagyon éles a verseny az interneten, mindig új kihívások jelennek meg a hackerek részéről. A Googlenek ezért folyamatosan beruházásokat kell eszközölnie, hogy a biztonságot javítsa, és ez a Google termékein és szolgáltatásain is túl lép. 2006-ban a Google egy kifinomult rendszert hozott létre, a Safe Browsingot. A Google Chrome és egyéb kereső programok is ezt az ingyenes API-t használják föl, a Firefox és a Safari is, és így figyelmeztetik a felhasználót, amikor egy esetleg nem biztonságos oldalra lép. A kormányzatok is gyakran arra törekszenek, hogy monitorozzák a felhasználó magatartását, és adatokat gyűjtenek róla. Körülbelül egy milliárd felhasználót védünk naponta, és a a malware szemben is védekezünk. A Google közös erőfeszítést tesz a világon különböző vállalatokkal együtt, hogy felépjünk ezekkel szemben. Most pedig néhány perc erejéig szeretném kifejteni azt, hogy a Google mit tesz akkor, hogyha bármilyen fajta kormányzattól az adatokra vonatkozó kérés érkezik. A Google Inc. csapata eseti alapon vizsgálja meg ezen kéréseket, mindegyiket teljesen függetlenül egymástól megnézzük a hatájukat, hogyha ezek túl bőnek vagy tágnak minősülnek, és nem követik a megfelelő eljárásokat. Szeretném kifejteni azt, hogy a Google Inc. az amerikai biztonsági szolgálattól hány kérést kap, vagy például amerikai bíróságoktól az adatokra vonatkozóan. egy kiterjedt vitára van szükség arról, hogy hogyan tudjuk a felhasználók jogait a jogosulatlan kormányzati beavatkozással szemben eh, védeni, még akkor is, hogyha ez mm, úgy látszólag eh, jogos eh, célokból történik. A létező jogi keret az amerikai jogszabály, a Google pedig hosszú ideje azt hangsúlyozta, hogy a kormányzati kérések átláthatóak kell, hogy legyenek. Az átláthatósági jelentést a google.com eh, per Transparency Report oldalon elérhető jelentés országonként lebontva eh, mutatja, hogy milyen kormányzatok kértek eh, személyes adatokat. Egy ilyen eszközt egyébként 2010-ben először a Google vezetett be. A nyáron közzétett információk után statisztikákat adtunk ki bizonyos nemzet biztonsági törvényekről. A nyitottság és az átláthatóság nagyon fontos, hiszen sohasem lehet tudni, hogy milyen adatokat terjesztett elő egy kormányzat a bíróság előtt. Az átláthatóság az első lépés az egyéb megállapodások, például a jogsegély témájában kellő keretet biztosítanak, például a büntetőjogi eljárásoknál hogyha egy másik ország kér információt, nem az az ország, amelyben a vállalat fő telephelye található. Nos, az ilyen fajta eljárások esetében javítani kell a folyamatokat. Mi megfontoltuk, hogy mi lehetne egy esetleges reform, és szívesen megosztom ezt az információt önökkel. Köszönöm, hogy meghallgattak, és nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy rövidre fogta utolsó hozzászólunk, Richard Allen úr a Facebook képviseletében. Köszönöm, én is Nikolászhoz követem, és átugrom az első részt majd. Ugye a harmadik oldal alján kezdem majd az adatlekérdezési szakpolitikánkban. A többit el tudják olvasni majd a weboldalunkon, mert az elejére arról szól, hogy milyen nagyszerűen működünk, ezt mindenki tudja. Talán ismétlésnek hangzik, hogy jól bejáratott gyakorlataik vannak ahhoz, hogy kormányokat segítsünk adatkérések tekintetében. Ezt publikáljuk a weboldalunkon, ennek a szabályait európai rendvédelmi szervek és más rendvédelmi szervek is kérhetnek hivatalos eljárásban adatokat a Facebooktól. A Facebooknak van egy Law Enforcement Law online rendszere, ez a weboldalon megnyitható, ezt faxon is be lehet tenni, vagy akár postán be lehet terjeszteni ilyen kérelmeket, ilyen elavult módszerekkel is. A Facebook ugyanakkor képez rendőröket és iránymutatásokat rendőrképzésben Európában, különösen a gyermekvédelem, a gyermekpornográfia elleni harcban. A Facebook úgy gondolja, hogy a kormányzati legkérésekkor védeni kell az személyek adat, adatait is, ezért magasra helyzi a jogi mércét, mint megvizsgálja az egyes kérelmeket, és részletes leírást kér arra a jogi és tény alapra e, vonatkozóan, amely alapján kérik a szervek a kérést. Sokszor visszautasít ilyen kéréseket is, sőt, nagyon gyakran ö, tudunk túl széles körül kérdezések esetén érvelni amellett, hogy szűkítsék azt. Általában korlátozott adunk csak át, például előfizetői információt. Több európai lekérést is végrehajtottunk, amikor emberélet forog kockán, vagy gyermek elrablásról érkezik nyomozati anyag, és a gyermek felelésének helyében segítünk. Az, adat, az ír adatvédelmi biztos auditja és 2012-es jelentése során is beszámolt erről. A szeptemberi értékelés során az adatvédelmi biztos azt találta, hogy minden megvizsgált adat az ír adatvédelmi törvénynek megfelelően került átadásra, és azt mondták, a Facebook Ireland megfelelően értékeli az adatkérelmeket, és pótlogos adatokat és igazolást kért, sőt, több esetben elutasította az ilyen kéréseket. Ami a kormányzati felülvizsgálatot illeti, igaz, hogy az elmúlt hónapokban nagy médiafigyelem kísérte a kormányzati adatkéréseket, az online szolgáltatókat illetően nemzetbiztonsági vizsgálatok során, és azt is figyeltem miért így a Facebook, hogy válaszolt ezekre. Ezek a hírek nem mindig voltak helytállóak, ezért a Facebook kellett, hogy megvédje jó hírnevét. Mark Zuckerberg, a Facebook elnöke és az a több alkalommal határozottan elutasította azokat az álhíreket, miért a Facebook közvetlen hozzáférés biztos volna bármely kormánynak a Facebook adatokhoz. Ö, azt mondotta, idézem, a Facebook most sem, és soha nem volt része egyetlen olyan programnak sem, amely az Amerika vagy bármely más kormánynak közvetlen hozzáférés adott volna a szolgáltatásainkhoz. Soha nem kértünk egyetlen kormányszervtől sem, vagy bíróságtól sem metaadatok tömegszerű átadására, és ha kaptuk volna kérést, akkor agresszív módon védekeztünk volna ellene. A másodban a Facebook a, meg, a kormányzati legkérdezések maximulatait is meghatározza. Júniusban intenzív tárgyalásokat folytattunk az amerikai kormányjal, és a Facebook kiadott egy amerikai kormányzati legkérdezési jelentés, amelyben tartalmazott minden lekérdezést. Ezt egyetlen más vállalat sem tette meg. Ezek a számok jól mutatják, hogy korlátozottak e ellenkérdezések. Azon a hat hónap alatt, amely 2012. december 31-ig tartott, a teljes száma az adatkéréseknek, a Facebooknak átadott adatkérelmeknek az összes e, amerikai kormányt, egyéb kormányt, regionális hatóságot, rendőrséget és egyéb e, vizsgálatot 9-10 között mozgott. Mindenféle kérdést például a helyi serif egy gyerek után nyomozott lekérdezéstől egészen nagy kormányzati lekérdezésig, amely terrorista ellenes harcban valósult meg. A teljes szám 9-10 e szám adatában 18-19 ezer felhasználói számlát érintett. Augusztusban egy globális kormányzati lekérdezési jelentés is született, amely teljes a, a Facebook tag adat lekérdezés tart, számát tartalmazta 2001 első felére vonatkozóan. Ez a jelentés azt mondja, hogy az amerikai lekérdezések minden típusban 11-12 ezer számra rúgtak, kb. 20-21 ezer személy adatait, számláját érintették ezt ne, ha nem harmadik országok nevében, beleértve EU államokat, nem érintettek ezek a legkérdezések. Az emlet folyamatban az amerikai igazságügyminisztérium egy emlet megállapodás alapján kért adatokat egy harmadik ország megbízásából, és amerikai bíróság jóváhagyás alapján tette ezt a Facebooknál. Persze ezt a folyamatot lehet javítani. Ezen túl a jelentés részesen beszámol egyes európai országok által beadott kérelmeket is. Az összes száma az EU államok által beadott kérelmeknek 8500 volt, és ez kb. ezer személy felhasználói számláját érintette. Több mint 1,2 milliárd aktív felhasználó számadata mellett láthatóvá teszik ezek a számadatok, hogy ez egy apró szám ez, tehát mindez egy százalékát érintette az, az ügyfeleinknek bármely kormányzatileg kérdezés. Úgyhogy az, hogy azok az a vádok, hogy itt egy hiperbolikus, exponenciális növekedés mutatkozna az adatlekérdezésekben, nem helytálló. Harmadsorban a Facebook, mint más vállalatok is, igyekeznek amellett lobbizni, hogy még átláthatóbbak legyenek a kormányzati lekérdezések a Washingtoni Foreign Intelligence Surveillance Courthoz fordultunk, hogy rendszeresen számoljanak be a teljes nemzetbiztonsági legkérdezési parancsról és azon kérelmek számáról, amelyek a kommunikációs adatokat kérdezik, illetve azokról, amelyek a ügyfelek számlaadatait kérik. Úgy gondoljuk, hogy átláthatóságban többet kell tegyünk. Október végén a Facebook más vállalatokhoz is csatlakozott, azért, hogy reformálják meg, kérelmező, hogy a kormányzati lekérdezések módszertanát változtassák meg a magánszféra jobb védelme érdekében, és jobb felügyelet valósuljon meg a programok felett. Többi vállalattal együtt küldtünk levelet Sensebrenner ö, szenátor úrnak, gratuláltunk neki, és megköszöntük a jogszabálymódosítási törekvéseit. A Facebook továbbra is igyekszik megvédeni adatait, a ügyfeleink adatait bármely kormányzati lekérdezéstől, amely nem jogosult, és a lehető legátláthatóbbá kívánjuk tenni ezeket a lekérdezéseket. Igyekszünk választott képviselők útján is hatással lenni a szakpolitikára, annak érdekében az internet adatokra vonatkozó bármely jogszabály ennek így az irányba alakuljon. Úgy gondoljon közös, közös, közös érdekünk, hogy a közbizalom erősödjék, a kormányzati hatalom alkalmazása tekintetében is. Ebben a szellemben örülünk annak az Európai Parlament, tehát segíthetjük abban, hogy szakértelmet adunk e komplex kérdések kivizsgálásában, bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk e folyamat segítésében. Um, okay, having listened to these three... Köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a vitát a bevezető beszédek után. Itt vannak a jelentéstevők, árnyék jelentéstevők is még ketten. Igen, még Latford asszony is. Tehát akkor hárman szeretnének még hozzászólni, és én magam is. És lezárom a listát, azt javaslom, hogy vagy valamelyik kérdést konkrétan az egyik felszólalóhoz intézzék, vagy pedig, ha ez nem így van, akkor mind a három felszólalót meg fogom kérni, hogy adjon választ. Morales úr. Sophie, miután rengeteg információ elhangzott, és ugye Washingtonban is nemrég jártunk, itt van a három legnagyobb cég képviselője, mi is történt itt. A Snowden által ö, kimondott vádak fontos, hogy szerepeljenek, tehát hogy tudjuk, hogy konkrétan melyek is ezek a legfontosabb vádak. Az egyik, mert különben mindenki csak burkolózásba kezd, és ez nem segíti a tisztánlátást. Először néhány konkrét kérdést szeretnék feltenni a Microsofttól érkezett úriemberhez. Köszönöm egyébként, hogy itt van. Nos, technikai fejleményekkel kapcsolatban. Ön azt mondta, hogy a Microsoft rejtjelezi az adatokat, és hogy ezzel kapcsolatban van egy ö, központi szerver. Ez hangzott el, ezt jól értettem-e? Vagy legalábbis ön tud -e erről? Vagy hogyha ez nem valósult meg, akkor ez ö, meg fog történni? Azután szeretnék még visszatérni az ön nyilatkozatához, ugyanis ön nagyon gyorsan a szabályokra tért rá, de még mielőtt a jövőbe tekintünk, először szeretnék visszatérni ahhoz a tényhez, hogy az eddigi jelentések alapján a Yahoo, a Google és a Microsoft-tól érkezett adatok az NSA-nél fontos nyomozati érvként szerepeltek. Ugye itt a csetek, illetve az e-mailekre hívnám fel a figyelmet. Most mik az önök reakcióik ezekre az állításokra? Úgy tűnik, mintha önnek ezeket most lesöpörték volna az asztalról. Ugye voltak itt olyan állítások is, miszerint az NSA ö, direkt hozzáférést kapott, és ö, gyakorlatilag ilyen pull rendszerben kaphatta meg a, az adatokat. Szóval ugye itt a tömeges lehallgatásokról is szó volt, tehát hogyan lehet ö, tehát meg, megállapítani azt, hogy mi is az igazság, ezek, vajon ezek az állítások, vagy pedig az, amit ma, ma ön mondott. Aztán a másik kérdés. Lundbland úrhoz szól. A Washington Post a október 30-án a következőket állítja. Megint csak a hozzáféréssel kapcsolatban, a szervereken tárolt adatokhoz kapcsolódóan, hogy igen sok adatot megkaptak a hírszolgálatok, hírszerzési szolgálatok. Nos, most itt megint csak mi az ön hozzáállása, tehát ezek a állítások akkor hogyan állnak összhangban a valósággal. És végül az Egyesült Államok kormányá részéről érkezette nyomás gyakorlás önökre. Elég valószínű az, hogy megkaptak adatokat, tehát mi ezzel kapcsolatban az ön véleménye? Önök ugye egész egyszerűen azt mondták, hogy a Facebook és az NSA között semmiféle kapcsolat gyakorlatilag nem létezik, már pedig az eddig rendelkezésre álló bizonyítékok alapján ennek az ellenkezőjét mondhatjuk. Köszönöm. Kérem a panelistákat, hogy válaszoljanak most, és kérem, hogy nagyon röviden, mindenki két percben maximum, mert különben nem fogjuk tudni 6.30-ig befejezni. A Prisma, a Prisma program ezzel kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy nem ö, ezek ilyen megfigyelési programok, tehát hogy nem, nem történt a teljes ekoszisztéma, úgymond, adataihoz való hozzáférés. Tehát igazából ki kell vizsgálnunk az ügyet, hiszen mindenkinek ez az érdeke, hogy napvilágra kerüljön az igazság a harmadik kérdésre most azonnal válaszolok. Már a bevezetésemben is említettem azt, hogy nem adunk mm, direkt hozzáférést, csak pull rendszerben. Ami pedig a rejtjelezést illeti, igen sok szolgáltatás van erre vonatkozólag a cégünk részéről, minden esetre általános értelemben azt tudom elmondani, hogy itt a szervertől szerverig való ö, átjutást ö, nem ö, rejtjeleztük egészen mostanáig, de most éppen a biztonsági rendszerünket próbáljuk javítani, és ö, ezt is ö, jobban megoldani. Lungbland úr. A Washington Post állításaihoz a következő lenne a hozzáfűző sem. Az információs világban állandó támadásnak vagyunk kitéve, éppen ezért rejtjelezzük a különböző hálózatainkat. Ugyanakkor Hát nincsen vége ennek a folyamatnak. Ez egy állandóan folyamat, ez, ez egy állandóan változó folyamat. Újabb és újabb biztonsági rendszerekre van szükség annak érdekében, hogy felhasználóink adatait biztonságban tudhassuk. Köszönöm, Alán úr. A nyilvánosságra hozott adatok, vagy állítások mi sem tudunk többet arról, hogy hogyan működnek a hírszerzési szolgálatok, vagy a kormány hatóságai, mint, mint mások. Tehát mi sem tudjuk jobban, hogy mi történik pontosan. Azt tudjuk, hogy milyen adatokat kaphatnak meg, mindenesetre azt nem tudjuk, hogy mit tesznek ezekkel az adatokkal. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban világosan fogalmaztam. Amennyi információt csak tehetünk, vagy nyilvánosságra hozhatunk, azt meg is fogjuk tenni. Itt nincsen szó tömeges adatszolgáltatásról, és szó sincsen direkt hozzáférésről sem. Hogyha bárki más tett volna ilyen állítást, akkor mindenki odafigyelt volna erre, minden esetre cégként megvizsgáltuk a helyzetet, és nem történik ilyesmi. Köszönöm. Ábrecht úr, köszönöm szépen. Örülök annak, hogy itt vannak. Vannak olyan kérdéseim, amiket nagyon szeretnék, hogyha, amelyekre nagyon szeretném, hogyha választ kapnék. Nagyon örülünk annak, hogy itt vannak önök, és Belc úr kommentárjainak is rendkívüli módon örülök. Úgy tűnik, hogy az IT biznisz teljes mértékben ö, látja azt, hogy ö, milyen jó lenne az együttműködés, az európai állampolgárok adatainak védelme, és általában bármilyen állampolgárok adatainak védelme jogszerű kell, hogy legyen. Amikor meghallgatom az önök megjegyzéseit, főleg Lundblad úr és Alan úr is azt mondta, hogy van olyan fajta adatkérés, amelyet nem, amely nem kívánatos, Nos, ugye önök most olyan választ adtak, amely nagyon félreérthető. De mi az a része az önök válaszának, ami mm, kicsit kibújik a kérdés alól? Milyen joghatóságra gondolnak ön, a, gondolnak önök akkor, amikor például az EU állampolgárok személyes adatait kezelik teljes mértékben ki tudják zárni azt, hogy Európai Uniós tagállami vagy uniós jogszabályokat nem megsértenének, akkor, amikor ez az adatkezelés megvalósul? És akkor, amikor az önök rendszerét támadások érik, akkor felkérik-e az Európai Uniós tagállamok hatóságait arra, hogy, ki, hogy nyomozzák, kivizsgálják ezeket a ö, támadásokat, vagy lehetséges támadásokat, vagy önök maguk vizsgálják-e ki? Ezek nagyon fontos kérdések. És azt hiszem, az európai állampolgárok várják erre a választ. És az első kérdés, amely a joghatóságra vonatkozik, az nagyon fontos. Ugye mi van itt a felhővel, a cloud-dal? kapcsolatban például ez hogyan valósul meg? Ezek fontos kérdések. Köszönöm. Panelisták. Albrecht úr rákérdezett arra, hogy milyen joghatóság alapján járhatunk el. Hát jó lenne, hogyha bizonyos joghatósági ütközések nem lennének, de hát megpróbálunk mindent önfeltőt megtenni annak érdekében, hogy az összes jogszabályának eleget tegyünk. Amint ugye joghatósági összeütközésekre kerül sor, a helyzet nehezebbé válik. Most pedig konkrétan hogyan alkalmazzuk a szabályokat, amikor amerikai szervereken van az információ, akkor az ottani szabályokat követjük, és amennyiben az adatok más szerveren vannak más országban, akkor az adott ország jogszabályait tartjuk be. Eddig nem volt nehézségünk ebben a tekintetben, de ha az Európai Uniós adatvédelmi törvényre, ugye a 43-as cikkre utalok, hát ott van egy konfliktus, úgyhogy ebben a tekintetben folytatnunk kell még a párbeszédet. Ez ugyanis nem fogja megoldani a problémát, ez csak egy olyan konfliktusba sodor bennünket, amit eh, nem tudunk eh, tisztázni. A szervereket illetően bárki, aki, ad, aki támadást indít a szerver ellen, arra törekszik, hogy eh, az általunk szavatolt védelmet megnehezítse, tehát valójában a bűnelkövetők azok, akik megpróbálnak hozzáférni a szerveren rende, megtalálható adatokhoz, tehát folyamatosan dolgozunk, egy olyan rendszeren dolgozunk, harmadik felekkel együttműködve, kormányzatokkal és intézményekkel is, hogy felléphessünk hatékonyan a számítógépes bűnözés ellen. Köszönöm, Lundblad úr! Ami a joghatóságot illeti, Hát eh, Doroté már kitért erre. Ez egy olyan konfliktust eh, teremt, amelyből mi szeretnénk kikerülni. Itt messze menőleg kormányzati eh, kérdésről van szó, és olyan szinten kell tisztázni a szabályokat. Például az Egyesült Államokban, ha ott van a szerver, akkor az ottani szabályok érvényesülnek, de ez azt is jelenti, hogy örülnénk a jogbiztonságnak. azt kérdezte, hogy a cloud mi történik, amennyiben ugye sikerül tisztázni a kormányok közti megállapodásokat, nagyon sok minden tisztázódik. És Dorotéhoz hasonlóan nálunk is vannak tímek, amelyek a rendszereink elleni támadásokat vizsgálják, próbáljuk ezeket ellenállóbbá tenni egyéb fajta támadások ellen, nem tudjuk persze, hogy konkrét támadóktól indulnak -e ezen támadások. Megpróbáljuk az új sémákat is felderíteni, intelligensebbé lenni ebben az állandó versenyben, amelynek keretében ugye támadásokat intéznek a rendszereink ellen. Ellen úr? Én is csak azt mondhatom, amit az előttem szólok. Ami a joghatósági vitát illeti, számos felelősségünk van, ugye az Egyesült Államokban ott van az infrastruktúránk, de felelősség illetve meg bennünket Írországban is, mert az Egyesült Államokon és Kanadán kívül a felhasználók adatait ott ellenőrizzük, és amikor ugye az adatokra vonatkozóan kérés érkezik, akkor is felmerül ez a joghatósági kérdés, és eh, nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk, hogy minden szabályt betartsunk, és senkinek a eh, jogrendjét eh, ne hagyjuk figyelmen kívül. Ugyanakkor a szélsőséges esetek nem szabad, hogy az általános képet árnyolják, a vitában persze ugye felmerülnek a szélsőséges esetek is, amikor tömeges adatokat kérnek, de a tipikus kérés az egész egyszerűen, a tipikus kérés az bűncselekmény, hogyha például megpróbálnak elfogni valakit a Németországban, aki egy bűncselekményt követett el, vagy Svédországban, vagy más országban, ilyen esetekben a nyomozó hatóság adatokat kér, és ezek a szokványos esetek, amelyek manapság már határon átnyúló jellegűek, megpróbáljuk persze fenntartani az egyensúlyt. Azt hiszem, hogy ez volt az, amit ugye ön és a kollégái is hangsúlyoztak. Köszönöm szépen. Most pedig a, ha megengedik, még egy valamire kérdeznék rá, mert nem válaszolta meg azt a kérdést, hogyha egy Európai Uniós tagállam rendészeti hatósága például egy számítógépes támadás kapcsán intéz egy kérést önökhöz, kérdezném, hogy hogy járnak el akkor egy ilyen esetben. Igen, történt ilyesmi. Fogam, foglalkoztam is egy, egy ilyen esettel, amikor például az Egyesült Királyságból próbált valaki behatolni a rendszerükbe, és akkor együttműködtünk az ottani rendészeti hatósággal, tehát valóban így, így reagálunk. Rendben, köszönöm. Akkor most az ALDE frakció jelentéstevőjeként eh, tennék fel egy kérdést hálás vagyok azért, hogy eljöttek ide, de hát azért legyünk őszinték, itt nagyon körültekintően kidolgozott jogi nyilatkozatokról van szó, amiket előadtak. Ez emlékeztet engem arra, amit Clinton úr annak idején előadott a Levinsky ügy kapcsán, amikor azt mondta, hogy nem volt szexuális kapcsolatom egy az említett hölgyel, nem volt nemi kapcsolatom a érintett hölgyel, ami valóban jogi szempontból igaz volt, de nem felelt meg a valóságnak. Nem vagyunk ugye jogászok, az igazságot akarjuk hallani. Itt arról van szó, hogy az európai polgárok felé számadással tartozunk, hogy még akkor is, hogyha az igazat akarják mondani, és ezt nem ne vegyék személyes megjegyzésnek, de önök nyilván képviselnek egy álláspontot megható az, hogy milyen határozottan szeretnének önök is küzdeni az átláthatóságért, de hát ez egy kicsit kései már. Beszéltem hosszú éveken keresztül az önök vállalatainak képviselőivel, és botrányosnak tartottam. Jelezték, hogy botrányosnak tartják mindezt, de senki nem, akart, nem akarta felemelni a hangját. Itt azonban a vállalatokról van szó most, olyan vállalatokról, amelyek kormányokkal együttműködtek. Nyomásnak voltak kitéve, igen, elismerem, de ennek ellenére azért itt van egy joghatósági összeütközés, valóban ezt néha nehéz tisztázni, de nem tudom, hogy a Yahoo főigazgatója volt, aki azt mondta, hogy ha azt akarom mondani, amit mondani szeretnék, akkor lehet, hogy 30 évre lecsuknak. Ha a meg, egy, teljesítik az amerikai jogszabályokat, ezzel egyidejűleg az európai jogszabályokat sértik és ha én egy vállalat lennék, akkor nyilván én is inkább az Európai Bizottsággal szeretnék bajba keveredni, mint az amerikai hatóságokkal, de az állampolgárok érdekeért kell küzdenünk, az önök felhasználói. Ugye említették a bizalom szót, hát a felhasználókat okolhatjuk azért, hogy nem bíznak már a vállalatokban? Néhány kérdés volna. Például a titkosítás. Valóban az egyik korábbi ülésünkön azt hallottuk, hogy azon vállalatok, amelyek az ilyen standardokat tanúsítják, lehet, hogy őket is őket is lefizette az amerikai kormány. Hát ha azt mondják, hogy az én adataimat rejtjelezték, én nem tudom igazából, hogy ez mit jelent. Az amerikai kormány úgy tűnik, hogy hátsó kapukat nyit fel, és az amerikai jogszabályok értelmében önök erről engem nem tudnak tájékoztatni. Tehát kérdezem én, hogy mennyire tartatom ezt hitelesnek. És egy másik dolog, a sajtóból ugye olvasunk olyan dolgokról, hogy nem csak a jogi megfelelés költségeit kell megfizetni, de például önök állítanák azt, hogy egy centet sem kaptak a megfelelés érdekében a tulajdonképpeni költségeken túlmenőleg? Egy áttekintést adnának itt a szakbizottságunk előtt arról, hogy milyen megrendeléseket kaptak? Mert persze van egy másik érdek is a közvetlen kifizetéseken túl. Persze mondhatják azt is, hogy nyilván nem érdekük saját maguk alatt vágni a fát, de voltak ugye megrendelések például a végelmi, védelmi ágazatból. Ebben nincs szem, semmi szényen teljes, de ha az átláthatóságról beszélünk mindannyian, akkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy hol vannak a gazdasági, üzleti érdekek. És a Safe Harbor erről hogyan vélekednek? milyen fajta biztonságot nyújt ez a felhasználóknak? Ezek lennének a kérdéseim, és kérnék a szokásos sorrendben válaszokat. Yes, so I try to be short. Igyekszem rövidre fogni. Értem, hogy frusztrált. Ugyanakkor nem várható vállalatoktól, hogy, hogy jogot, jogsértéseket kövessenek, és a vezérigazgatót börtönbe ültessék. Elnézést, hogy fölbeszakítom, ám lehet, hogy az amerikai törvény alapján csendben kell maradjanak, de itt Európában vagyunk. Európában viszont jelenteni kellene az ilyen szabálysértéseket, jogsértéseket. Lehet, hogy az amerikai törvények betartásával megsértik az európai törvényeket. Hadd fejezem be a mondandómat, és akkor talán jobban látjuk egymás álláspontját. Ahogy említettük, vagy kifejtettük, mi szívesen adunk több átláthatóságot, a törekszünk, mert ez számunkra is sokkal jobb tényszerű, tény alapon álló eszmecserét jelentene. A nehézség abban áll, hogy az amerikai törvény alapján egy sor dolgot nem mondhatunk el. És Európában is vannak olyan jogszabályok, amely ugyanezt követelik meg. És hát nekünk követnie kell ezeket a szabályokat, emiatt engem nem hibáztathatnak. A második kérdés az volt, hogy azzal, amit teszünk, ám nem mondunk el, megsértjük-e az Európa, európai törvényeket. És ez egy teljesen más kérdés. Én nem tudok arról, hogy megsértettünk volna bármely jogszabályt eleddig. De éppen ebben van a nehézség, hiszen vannak vádak, ezeket nagyon nehéz visszautasítani vagy kezelni, ám ne vonjanak le gyors, elhamarkodott következtetéseket arról, hogy mi történik vagy mi történhet a színfalak mögött. Mint említettem, nincsenek kis kapuk nálunk, ahogy említették, adunk el termékeket a, a védelmi ágazatnak, kormány, akár kényes adatok kezelésére alkalmas rendszereket kormányzatoknak, és jól tudom, hogy éppen emiatt nagyon figyelnek bennünket ügyfeleink, van egy GSP programunk, amelyben a kormányok, a megrendelő kormányok meg tudják vizsgálni a termékeinket, a forráskódokat, és ezáltal tudjuk biztosítani, garantálni azt, hogy kiküszöböltik a kiskapuk jelenlétét. Tehát ez számunkra fontos, ám nem tehetjük nyilvánossá az üzleti titkainkat, csak szűkebb körben, olyan megállapodások alapján, amelyek bennünket is védenek. Ami pedig a kifizetéseket illeti, ez nem különbözik Amerikában más államok sem. Ha van egy lekérés, kutat, adat lekérés, egy kutatás, akár titkosszolgált vagy rendvédelm részéről, nagyon jelentős munkát jelentett, amely költséggel jár. Mi költségeket számlázunk, nem többet és nem kevesebbet és ez végül is jó a rendszernek. Minél többet kell fizessen a hatóság, annál inkább meggondolja, hogy lekérdezze adatokat. Mi globális vállalatként igen sok adatkérést kapunk. Ez nem kis munka. A pusztán az, hogy a költségtérítést kérünk, nem azt jelenti, hogy érdekeltek volnánk. Ami pedig a Safe harbor ügyét illeti, hogy ezeket lehet javítani. Igen, valószínűleg igen a fogyasztói oldalon ragaszkodunk a Safe Harbor gyakorlatához, Európa és Amerika közötti adatforgalom tekintetében is, ami pedig a vállalati üzleti ügyfeleinket illeti, teljesen megfelelünk az európai privacy törvényeknek, és a vonatkozó hatóságok is alátámasztják ezt a vélelmünket. Tehát van egyfajta korlátozás, amelyet kötelezően követnünk kell ebben a tevékenységünkben. Latv úr. Elég régi messzire nyúlik vissza a történet. 2001-ben kaptuk az első igazságügyminisztériumi lekérdezési megbízást, tehát ezeket visszautasítottuk, és azóta is mert hiszünk abban, hogy a kormányzati lekérdezések korlátozottak kell legyenek, konkrét célra vonatkozóak, meghatározottak. Az átlatos jelentésügyénket már 2010-ben kezdtük publikálni, jóval előbb, mint bármely más vállalat, mert fontosnak tartottuk mi vállalatként, hogy az állampolgárok jól tájékozott döntéseket tudjanak hozni a nyílt társadalom érdekében és a kormányzati beavatkozások korlátozás érdekében. Csak akkor ha megengedve a legkérdezéseket, hogyha relevánsak és szilirányosak voltak, arányosak. Ami a hiteltességet illeti, ez egy két, kettős kérdés. Persze az információs társadalom egészében érvényesül ez, ám nagyon sok állampolgár a kormányát is mérlegeli, hogy vajon elég átláthatóan működik-e, bízhat-e magában a kormányban, nem csak a tehát ezért mi is ezért kérjük, a, a, ezért szeretnénk a reformokat elővenni Amerikában is, és szívesen adnak más államokban is, a kormány jelentések tekintetében is. Csak azt publikálva, hogy hány lekérdezés történt, milyen alapon, mennyi volt a nemzetbiztonsági jellegű lekérdezés, hogy az állampolgárok lássák, tudják, mi alapján döntenek, választanak szolgáltatót. Ezért veszünk részt ebben a vitában is, fontosnak tartjuk, ez nem eh, csak egy, egy látva, látszat eh, szereplés, valóban fontosnak tartjuk. Ami pedig a kiskapukat, illetve a hát, térkapukat, illetve a, a jutalmazás vagy kifizetést, mi nem használunk ilyen kiskapukat, nem kapunk pénzt a lekezdését. A Safe Harbor rendszerét persze lehet reformálni, javítani, lehet hozzá igazítani azon igényekhez, amelyek változnak. Van egy nemzetbiztonsági biztonsági reformigény is ezzel kapcsolatban, és nagyon fontos ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy a kormányok között kellene megtárgyalni, hogy ezek a megállapodások, keretek hogyan fessenek. Annak érdekében, hogy a nemzetbiztonság is megfelelő védelmet kapjon. Megismertem a másik kérdést. Ön szerint megbízhatóak az inszkripciós, vagy titkosítás, vagy rejtélezési normák? Szerintem a nyílt normák, amelyeket vizsgálnak, a lehető legmegbízhatóbbak, ám, mint mondottam, a titkosítási rendszerek nem maradnak örökké biztos, biztonságosak, mindig frissíteni, javítani kell ezeket a rejeltérzési rendszereket. Ez egy folyamatos munka. Ami az inscription rejeltérzést illeti, általában a biztonság azt jelenti, hogy a költségét növeljük a, a, a biztonsági rendszerbe való betörésnek. Ez persze a kockázat növelésével az inszkripciós rendszer ára is nő, ám ennek megfelelően nő annak az ára is, hogyha valaki be akar törni egy ilyen rendszerbe. És amikor új technológiákat vizsgálunk, ugyanez a helyzet, ezekkel lehet a következő szakaszba tovább lépni, nekünk is, meg azoknak is, hogy be akarnak törni a rendszerekbe. Szerintem mi egy oldalon vagyunk, senki sem, sen, mi, aki nálunk dolgozik, az azt hiszem mindenki hisz a, a nyílt, a szólásszabadságban, a nyílt internetben. Mi ugyanúgy látjuk ezeket a kérdéseket, mint önök. Ezek az újság cikkek fájdalmasak számunkra, meg, és mi is hiszen ez, ez, ez károsít bennünket, károsítja az ügyfeleinket, általában az állampolgárok. Az állampolgárok a mi ügyfeleink, nagyon nehéz ketté választani a két kört, úgyhogy az érdekek sem válnak ketté. Itt szerintem egy kollektív cél, hogy ezen érdekeket képviseljük. Konkrét kérdésekre reflektálva, mi a Facebooknál nem kapunk pénzt a kormányzati lekérdezésekért, egyes aktivisták meg azt mondják, hogy ez eh, szükséges volna, mert a kormányzatoktól pénzt kérnénk, akkor csökkenteni a lekérdezések számát. Hát ez is, az is, érvis, ide is oda is kijátszható, alkalmazható. Érdekes volna nyílt vitát tartani a, a, a szakpolitikusokkal, hogy vajon ha pénz alapú volna ez a lekérdezés akkor talán csökkenthetné a lekérdezések számát. A Safe Harbor tekintetében én, mint EU állampolgár, én sokkal inkább üzletelnék olyan céggel, amely Safe Harborben van, mint olyannal, amelyik nem. Mert jól mutatja, hogy egy vállalat komolyan gondolja az adat védelem kérdéseit. Az FTC egy kemény szabályozó hatóság, hatékonyan szabályoz bennünket, a nemzetbiztonsági kérdések kivételt élveznek jelen pillanatban az EU e adatvédelmi szabályozása alól is. Tehát a Safe Harbor fogalom az adatvédelmi irányelvet lefedi, ám a nemzetbiztonsági kérdéseket nem, az EU szinten sem, hogy aztán az EU-USA kapcsolatrendszerben ez hogyan fest majd, nagyon kényes elő dolog, érdemes volna előrelépni itt, de jelenleg az EU szabályozás sem tartalmaz ilyet. Persze a nemzetbiztonság kérdése mindig, azt mindig meghatározza, hogy mely nemzet biztonságáról van szó. Az utolsó három jelenlevő képviselők kérdései következnek, és aztán kérem, hogy válaszoljanak ezen kérdésekre a panel részvevő, hogy 6.30-ra befejezzük. Engström, Torvalds és Latford képviselők jönnek egymás után. Köszönöm. Belsz asszonynak teszem fel a kérdést. Azt mondta több alkalommal, hogy nincsenek a termékeikben beépített kiskapuk. Örömmel hallom ezt. A gond az, hogy zárt forrásúak a termékeik jó rész, tehát nincs lehetőség arra, hogy egy külső szakember igazolja, értékelje, hogy mi is fut a saját komputerén, amikor fölteszi az önök termékét. Azt mondta, hogy bizonyos kormányok számára megengedik, hogy a forráskódot elolvassák. Azokban biztos nincsen backdoor, az nyilvánvaló azokban a termékekben, ám a zárt forrás azt pontosan arról szól, hogy nem lehet betekinteni a rendszerbe. Még a Linux és egyéb nyílt forráskódú rendszerekben a forráskódot publikálják, kiadják, és minden szakember olvashatja, illetve verifikálhatja ezeket a szoftvereket, ám az önök termékeit jó részt nem lehet így módon verifikálni. Kérdésem tehát az, hogyha pusztán hipotetikus alapon az volna a helyzet, hogy az NSZ vagy egy másik amerikai szolgálat azt kérni, hogy te építsenek be backdoort term egyes termékeikbe. Arról beszámolhatna itt nekünk, hogy kaptak ilyen megkeresést? Torvász úr. Köszönöm, Szofi. Először is. Visszatérve a ez a, az interkurzusra. Van Massachusettsben egy város, aminek nagyon különös neve van, és ott mindenkinek volt egy szervezettel üzleti kapcsolata. A kollégám majdnem feltette ezt a kérdést, mikor a legidősebb fiamnak ugyanezt a kérdést, hogy megkereste valaha is ezen eszély, a kiskapukkal kapcsolatban? Azt mondta, hogy nem, de közben biccentett. Jó választ adott, de mindenki értette a válasz miben létét. Van egy harmadik gond, de azt mondja, hogy nincsenek backdoorok, ami technikailag nem abszolút igaz, mert van rossz programozás, amelyben van backdoor. Mert ha, ha, ha vírus kerül, mert vannak vírusok, vagy a programban is az már önmagában egy backdoor. James Forshorfordnak adta kis pénzt azért, hogy megtalált egy ilyen backdoort. És feltesszük, hogy több száz ilyen bug backdoor van a Windows termékekben. Köszönöm. Thank you. Last question for Mrs. Lutford. Lutford asszony? Köszönöm, elnök asszony. Igen. Mi is hasonlóképpen látjuk a kér ezeket a kérdéseket. Persze, mi tömeges metaadat legyűjtés kérdéseit, illetően szakértők véleményére kell, hogy támaszkodjunk, és itt másképp látjuk ezeket a kérdéseket, mint az önök prezentációi mutatták be, és nagyon nehéz számunkra, hogy a kettőt összeillesszük, összevessük. Hát viszont úgy tűnik a kettő összevetésekor, hogy egyes válaszaik nem valószerűek, de hát nagyon nehéz ezeket, mint mondtam, igazolnunk, vagy bizonyosan belátnunk. Ám ketten legalább közönök közül azt mondták, hogy nem adtak közvetlen vagy közvetlen vagy nem zavart hozzáférést adtak, ennek az ellentetje? Akkor miért engedtek? Milyen hozzáférést engedtek a szolgáltatás? Ez olyan, mint a sexual, sexual intercourse, hogy az most közösülés vagy egyéb viszony. Nagyon nehéz külön választani a jogi nyelvben. Akkor hát itt minden a bizalomról szól, ez világos, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy azért betartsuk a érvényes szabályokat. Itt nagyon forró viták vannak már évek óta a nyitottságról, de ezek az open site -ok, ezek igazából olyan személyek számára is nyitva állnak, akik úgy pontosan azt tennék, amitől önök félnek, és amely, am, amit önök nem szeretnének. Tehát uh, itt ugye a kontrollált szoftverekkel kapcsolatban ezt tudom elmondani. Másodszorban, hogyha az NSA uh, meg kell -e engedje nekem, tehát hogy engedély kell -e kérnem az NSZ-től ahhoz, hogy, hogy ezt az információt megosszam önökkel. Nos, hát nincsenek ilyen backdoorok, úgyhogy innentől kezdve nincs miről beszélni. Ha lenne, akkor nem tudom, hogy miről beszélünk, mert az egy egészen más jogi helyzetet jelentene, de nincsenek backdoorok. De mi az, hogy backdoor eleve? Számomra egy backdoor az azt jelenti, hogy egy beépített rendszer eleve lehetővé tenni az NSZ-nek azt, hogy adatainkhoz hozzáférjen. Nem tesszük ezt. Természetesen a szoftvereknek, mint minden szoftvernek a világon vannak gyenge pontjaik, de a mi feladatunk az az, hogy megvédjük az ügyfeleinket, és ezeket a gyenge pontokat minél inkább kiiktassuk, hiszen nagyon sok bűnöző megpróbálja felhasználni ezeket az adatokat, és ezzel a mi ügyfeleinknek kárt okoz. igen, mindig megpróbáljuk ezeket a kiskapukat, vagy ezeket a gyenge pontokat megerősíteni, bezárni, de amennyiben egy technológia gyenge pontjait állandóan kihasználná valamelyik kormány a világon. Nem tudok erre a kérdésre válaszolni, hogy van-e ilyen. Az biztos, hogy ezt nem adjuk ki ezeket az adatokat, nem adunk, tehát nem mondjuk meg a kormányoknak, hogy hol vannak a gyenge pontok a szoftvereinken, és hogy hol tudnak beférkőzni a az adatokhoz. Tehát semmiféle fetid access, semmiféle de direkt vagy indirekt hozzáférés nincsen automatikus módon. Mi a ügyfeleink adataihoz való hozzáférést csak akkor bizonyítjuk, biztosítjuk, amennyiben jogszerű, konkrét megkeresést kapunk, és amennyiben van ilyen vonatkozó adat. ne haragudjon. Tehát ez az, amit teszünk, és ez az, amire egyébként bennünket a törvény is kötelez. Nem csak az Egyesült Államokban, hanem mindenhol a világon. Tehát az indirekt és az unfetid az azt jelenti, hogy tessék, itt vannak a szervereink, azok a titkos szerverek, itt az interface, és tessék, bármit ha töltsenek le róla bármilyen adatot, amit szeretnének. Hát nem ezt tesszük, higgyék el, azt hiszem egyik cég sem ezt teszi, de elég szörnyű a helyzet, mert vannak mindenféle állítások, ugyanakkor a komplikált jogi helyzetből adódóan nem mindig tudjuk magunkat megvédeni. De németül azt tudom mondani, hogy az ártatlanság vélelmét kellene itt figyelembe venni. Nem hiszem, hogy politikai szempontból is ez a fajta támadás az, amely megoldaná a helyzetet, és szerintem a mi reputációnkat is rontják az ilyen típusú viták. Nincsenek unfetid, fetid vagy direkt vagy indirekt behatolási lehetőségeink a rendszerbe. Csak kormány lekérések vannak, ennyi az egész. A kérdés azonban nagyon érdekes, mert rámutat valami fontos dologra. A probléma az az, hogy nem lehet önkényes módon eldönteni azt, hogy mi történt. Nagyobb átláthatóságra lenne szükség, nagyobb parlamenti öm, ellenőrzési rendszerekre, már pedig jelenleg csak bírósági döntések alapján működhetünk együtt a hatóságokkal. Tehát azt hiszem mind a két félnek az lenne jó, hogyha nagyobb átláthatóság lenne. A Prisma program nem létezik? Ne haragudjon, nem hallottunk soha erről a programról, mielőtt a hírekben meg nem jelent. De azért a hírekben megjelent egy állítás. Ez mégis nem ö, kongat meg valamilyen vészharangot önben? Ilyen típusú program nem létezik? Valószínűleg nem én vagyok a helyes személy ennek a kérdésnek a fel, megválaszolására. Ezt valószínűleg inkább a világon a hírszerzések felé kellene intézni, vagy intézni ezt a kérdést. Ellen. Nézzük a viccet félretéve, hogy mi is történik. Ugye az történt, hogy a hírekben megjelent különböző adatokhoz való tömeges hozzáférés, és ugyanakkor a Snowden ügy is kipattant, és mindez együtt. Ugyanakkor a direct and fetid, vagy unfetid kifejezések az olyan formában jelent meg, hogy a feltett kérdésekben jelent meg először ez a kifejezés, és aztán mi erre reagáltunk. Tehát ezt sosem mi vezettük be ezt a szókincset. Ugyanakkor nagyon érdekes az, hogy a mi nevünkben rólunk a kormányok igen sok információt nyilvánosságra hoznak, De mi ugye ezt nem tesszük meg. Tehát érdekes az, hogy a mi közpén, mi általunk befejezett közpénzekből, forintokból, mennyi pénzt költenek arra, hogy ezeket az információkat el megoszták lehetséges, hogy ezen a területen lehetne még javítani a kommunikáción, és a kis puzzle darabokból általában egy nem teljesen a valóságnak megfelelő kép alakulhat ki. Köszönöm szépen, és ezzel a mai napnak a végére értünk. Köszönjük szépen a panelistáknak, hogy idejöttek, és kitették magukat frusztrációnknak, dükkitöréseinknek, de hát a mi hibánk, vagy a mi feladatunk az az, hogy kiderítsük a valóságot. Köszönjük szépen mindenkinek, tehát aki itt volt, és a tolmácsoknak is a munkáját. A következő ülésünk csütörtökön lesz, három nap múlva délután, 3-tól 6 óra 30-kor. 30-ig remélem ott lesznek.